Ja, liebe, liebe... Kedves kollégák, kolléganők, mindenkit szívből üdvözlök. Az advent idő kitört. A nyugalom, visszahúzódás, megfontolás ideje, és ez a, az, ami a mentesítés is minket minden alól, a mentesítési eljárást is így indíthatjuk meg, bár nagyon szoros az idő az európai választások miatt, a lakosoknak egyre kevesebb az ideje. Mindenkinek köszönöm, aki lehetővé tette azt, hogy a meghallgatások során a kérdéseket megküldjük a biztosoknak, és erről tárgyaljunk. A napi rendel kapcsolatban van-e valakinek módosítási kérése, hogyha nincs, akkor elfogadtuk így ebben a formában. Jelzem, hogy az ülés nyilvános, az interneten közvetítik, és üdvözlöm a számvevőszék képviselőit, Csolos biztost, a bizottság munkatársait. Ezzel meg is nyitom a hármas napi rendi pontot. Ez a a novemberi ülések jegyzőkönyvének elfogadása van -e ezzel kapcsolatban megjegyzés? Úgy látom nincs. Akkor a, a jegyzőkönyveket elfogadom. A következő napi rendi pontunk a négyes, a 2012-es mentesítési eljárás, az előadó Markus Piper, Csolos biztos, és itt van írásos kérdéseket tettünk fel neki, meg is adom Csalos biztosnak a bevezető megjegyzésekhez a szót. Markus Bibert kérem előtte meg, hogy kérdem, hogy kíván-e hozzászólni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> Úgy gondolom, hogy a menetrendet tartjuk, és ezért szeretnék néhány hozzászólást, ha lehet az elején elmondani, vagy megjegyzést, azért, hogy a biztos úr adott esetben közvetlenül is reagáljon. Biztos úr, a mezőgazdaság az egyik, a kap az egyik legnagyobb költségvetési tétele az európai költségvetésnek, nyilvánvalóan a nyilvánosság számára is ez áll középpontban. Két kérdést szeretnék súlyponti kérdésként, bevezetőként vázolni. Az, ami feltűnt nekünk az első pillérben, második részben a második pillérről szólnék, és utána összefoglalnám. Az első pillérben a lehetséges hiba arány 2,9%-os, és ezt 3,8-ra emelkedett az elmúlt évben. Ez nem jó hír a számvevőszék szerint a túlzott kifizetések miatt megemelkedett. Ez a terület behatárolási rendszerrel a zöld területekre korlátozódik. EIS-nek nevezem a jövőben, így fogom hívni a hozzászólásomban. Idén a számvevőszék Nagy-Britániában és Luxemburgban végzett ellenőrzéseket, de szinte csak ott. A mezőgazdasági főigazgatóság néhány országgal kapcsolatban nyilatkozott Portugália, Bulgária és Franciaország. Erre a három országra szeretnék én is kitérni. Portugáliában az LPIS-szel kapcsolatos fenntartásokat a 2006-os év felfedett hiány, 6-7-es évek felfedett hiányosságaira vonatkozóan jeleztük. 13-ra még mindig nem tudjuk azonban elmondani, hogy teljes mértékben kiegyenlítették a hiányosságokat. A tényleges helyzetet a, csak akkor tudjuk megállapítani, hogy a 2015-16-os mentesítés kapcsán, amikor ezeket majd megvizsgáljuk, de mondom, csak akkor, hogyha sikerül ezeket a hiányosságokat megszüntetni. 2007-re a számvevőszék meghatározta a hiányosságokat, és a bizottság 2013-ra kijelentette, hogy az ellenőrzési eljárás elindítását követően az ellenőrzés a keresztmegfelelés és a nem kapcsolt támogatások még biztosíthatók. A 2013-as akciótervet így hozták létre, így alatították ki. A 2015-20-as évre a hiányosságokat már ez szerint be is fel is vették. Bulgáriával kapcsolatban nem tartunk még itt, de 2009-re vonatkozóan világos, hogy az ottani rendszer a légifelvételek alapján láthatóan nagy problémákat jelent majd. Ez a történet 2013, talán 14-15-ben is még javítható lesz, fenntarthatóan de ez így nem fogadható azért egyszerűen el. A bizottság a mezőgazdaság politikában lehetőséget kap arra, hogy éves zárási eljárásokat követően éves pénzügyi korrekciókat vezessen be. Aggódunk az eljárás tartalma miatt, tartalma miatt. Franciaországban 2013-ban indul el a 2008-as év zárási eljárása, és hát itt nem lehet erre mit mondani. Portugáliára a 2009-11-es, az a 2014-20-as időszakban kerül lezárása, tehát ez is több évet vesz igénybe. Összességét tekintve az eljárások sajnos nem is átláthatók. Kívülálló számára nagyon nehéz ezeket a dolgokat nyomon követni. Lassan felmerül a kérdés, hogy nem lenne egyszerűbb és nem lenne nyomon követhetőbb, hogyha általányos korrekciót vezetnénk be a nem megfelelő rendszerekre. Hogyan ítéljük meg ezeket a dolgokat? Nos, a számvevőszék különböző országokat vizsgál, és minden ország számára a súlyponti kérdéseknél súlyos eh, hiányosságokat állapítottunk meg. Egyrészt az LPIS rendszerre vonatkozóan, és lassan az az érzésem, hogy a bizottság annak ellenére, hogy eh, hosszú éveken kerekül ez szignifikáns volt, eltérés volt, mégis mindig azt mondták, hogy majd, majd, majd. Most az az ember érzése, hogy a bizottság alulbecsüli a helyzet súlyosságát a szignifikáns szint fölött vagyunk, és 2014-15-re mondják, hogy majd valószínűleg javulni fog a helyzet. Az előadónak mit ajánl? Hiszen az előadónak most jövő év áprilisára lesz a feladata a mentesítésre igent vagy nemet mondani. Ez egy nagyon súlyos kérdés számomra, és a kollégákkal nagyon sokat kell még majd beszélnünk, hogy dönthessünk. A második pillérnél szintén 7,7-ről 7,9-re emelkedett a hibaarány. Áfa, mm, közbeszerzés és a számvevőszék a második pillérben olyan gyengeségeket állapított meg Franciaország, Svédország, Bulgária, Románia, korábban Dánia, Spanyolország, Magyarország, Olaszország és Finnország tartottak ide, azt megelőzően pedig megint csak mások voltak, tehát szinte minden országban súlyos deficitek, hiányosságok vannak a végrehajtásban és a második pillér ellenőrzésében, legalábbis a, ha hihetünk a számvevőszéknek, és persze hiszünk. Az éves tevékenységi jelentésében a mezőgazdasági főigazgatóság 13,2 milliárdos általános fenntartást jelzett, csak a második pillére vonatkozóan, ami már önmagában jelentős. Sürgősen várjuk a, a pozitív változásokat, és most ezzel az összefoglalásként hadd mondjam el, hogy az az érzésünk, hogy nem, sajnos nem javul a helyzet, sőt, rosszabbodik. A második pillérben a legmagasabb a hiba arány minden szakpolitikai terület között, és az első pillérben pedig továbbra is jelentős problémák vannak a terület meghatározással. Ez sajnos nem megoldott probléma. Azt mondják, hogy azok a dolgok, amelyeket itt bevezetnek, azok majd csak 2015-16-ra kerülnek le, vagy lesznek javíthatók. Nos, ezt szerettem volna elmondani bevezető rendelkezésként. jeleztük, már hallottuk azt, hogy a pénzügyi korrekciókon is továbbra javítanunk kell, a strukturális támogatásoknál, és pontosan a, a mezőgazdaság politika szerintem az a terület, ahol óriási kihívások előtt állunk. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a biztos úr is itt van, és a számvevőszék. Köszönjük Piperre. Piper úrnak, az előadónak, igen, jó gyakorlat az, hogy a a számvevőszék képviselőit is szóhoz juttatjuk. Annyira fontos a mezőgazdasági költségvetés, hogy két képviselő is van, Gutberg Büte asszony és Kubik úr, nem tudom, hogy ki kezdi, Kubik úr. A hát, Kubik. Dear President, Kedves elnök úr, Kedves képviselő hölgyek és urak, Csolos biztos úr, hölgyeim és uraim, nagy örömmel mutatom be önöknek az Európai Számvevőszék által végzett munkát. A mezőgazdasági piac és a közvetlen támogatások témakörében. Az audit legfőbb eredményei a következők az első pillére kapcsolatosan. A legvalószínűbb hiba arány 3,8% a becslések szerint. Ezt egy 180 tranzakciós véletlenszerű mintán vizsgáltuk meg. A második üzenet az, hogy ezek az a rendszerek részlegesen hatékonyak és biztosítják a kifizetések szabályszerűségét. Ezt öt kifizető ügynökségen vizsgáltuk meg, és most szeretném részletezni ezeket a főbb megállapításokat. Milyen fajta hibákok, hibák járultak hozzá az idei arányhoz? Ennek közel a fele abból adódik, hogy problémák voltak a földnyilatkozatokkal kapcsolatosan, vagy túl sokat túl sokról nyilatkoztak, vagy pedig ezek nem voltak támogatásra jogosultak, és meg is megkapták a közvetlen kifizetéseket. A másik hiba típus eh, az eh, adott tagállam közigazgatásában elkövetett hibákhoz, tévedésekhez kapcsolódik, nagyjából a hiba aránynak a harmadát teszi ez ki. A fennmaradó hiba arány a különböző hibákból, hiányosságokból, illetve a kölcsönös megfelelésből adódnak. Ez egyébként 0,2%-a a legvalószínűbb hiba aránynak, az MLE-nek. Hogyan tudjuk összehasonlítani a 2011-es és 2012-es évek hiba arányait? A számok önmagukért beszélnek, a hiba arány 2,9%-ról 3,8%-ra emelkedett, és a felső hiba arány 5,9%, az alsó hiba arány pedig 1,7% volt. Ugyanakkor láthatunk bizonyos analógiákat 2011 jel A gyakoriság csak kicsit növekedett, és változatlan a számszerűsíthető hibák száma, és hasonló típusúak és hasonló arányúak a hibák. Különösen administratív hibákról van szó, illetve az állandó legelőkkel kapcsolatos problémákról. Ugyanúgy, mint az előző évben a kereszt megfeleléshez kapcsolódó hibák 0,2%-ot tettek ki. Elemeztük az adatokat, és gyakorlatilag több nagy hibát találtunk, ami matematikailag megmagyarázza a hibarány emelkedését. Úgy gondolom, hogy részben ennek a magyarázata az, hogy mennyire hatékony a rendszer, ami egyébként kapcsolódik az értékelésem az összefoglalom következő részéhez. A tagállami szinten is vizsgáltuk a rendszerek hatékonyságát, az eredményeink bizonyos negatív következtetéseket engednek meg megtenni. Például az integrált adminisztrációs rendszer hibái a kereszt ellenőrzésekben használt pontatlan adatokból adódnak. Ez azért lényeges, mert a kifizető ügynökségek a saját helyszíni vizsgálataik során is használják ezt a rendszert, és mind a három tagállamban a mi mérésünk más volt, mint amit a kifizető ügynökség jelentett. Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy a legrászorultabbak számára jutatott segélyek rendszere két tagállamban hatékony volt, de általánosságban a tranzakciók jelentős részénél, ahol hibák merültek fel, úgy gondolja a szemvevőszék, hogy a nemzeti hatóságok rendelkezésére kellő mennyiségű információ állt ahhoz, hogy kiigazítsák ezt a hibát, illetve hogy feltárják. A bizottság szintjén megállapítottuk, hogy a 2012-es éves tevékenységi jelentésben eh, a mezőgazdasági főigazgatóság új megközelítést alkalmazott a hibaszámításban, figyelembe vette azt a tényt, hogy a tagállamok által beküldött statisztikákat nem érinthet a megbízhatósági tényező. Nem vették figyelembe a fennmaradó maradvány hiba arány mértékét, amit a bizottság egyébként 2,4%-ra becsült 2012-ben a leválasztott területalapú támogatások összefüggésében. Az EMOGA egész 1,7% és 5,9% volt az alsó és a felső hibarány. Két ajánlást tettünk mindezek alapján, és a számevőszék ajánlásai a következők a föld hozzáférhetősége, különös tekintettel az állandó legelőkre megfelelően rögzítve van az LPS-ben, azonnali korrektív tevékenységet, korrektív intézkedéseket kell hozni az administratív és ellenőrzési rendszerekben. A kifizetéseket olyan vizsgálati eredményekre kell alapozni, amelyek megfelelő minőségűek ahhoz, hogy megállapítsuk a támogatható területet megbízhatóan, illetve az igazgatók, a kifizető ügynökségek igazgatói által végzett munka megfelelő annak, hogy megáll- arra, hogy megállapítsuk a tranzakciók szabályszerűségét. Még mielőtt lezárnám a felszólalásomat, két fontos észrevételt szeretnék tenni. Úgy gondolom, hogy a bizottság megközelítésének módosítása már, ami a maradványa a hibarányt illeti, jó irányba tett lépés. Az új megközelítés még nem volt tárgya részletes auditnak. Mégis nagyra értékelem, hogy megtették ezt a lépést, és remélem, hogy folytatódik is, és tovább fogják javítani ezt a folyamatot. Másodszor szeretném aláhúzni, hogy nagyon jó volt az együttműködés szolgálataink és a bizottság szolgálatai között. A bizottság mindig készséggel válaszolt a kérdéseinkre, Az értékelésünk nem tér el lényegesen a tekintetben, hogy milyen jellegű problémákra kell választ találni. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a figyelmüket, és kíváncsian várom a kérdéseiket. Köszönöm. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, Kubik úr. Köszönöm szépen a beszámolóját a számvevőszék részéről. Most pedig a Begüte asszonynak adom meg a szót. Thank you. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt képviselők, biztos úr, hölgyeim és uraim! Örömmel mutatom be a számvevőszék 2012-es éves jelentésének a negyedik fejezetét, amely a vidékfejlesztéssel, környezetvédelemmel, halászattal és egészséggel foglalkozik. Ez 10%-át jelenti a 2012-es EU költségvetésnek, ami azt jelenti, hogy 15 milliárd euró volt. A fő üzenetek e-, ezzel a fejezettel kapcsolatban a következő. Először is a kifizetéseket a lényegi hiba szint befolyásolta. A legvalószínűbb hiba 7,9% volt, amely nagyon hasonló a tavalyi becsléshez. A számvevőszék 95% biztosan tudja, hogy a 4,5% és a 11,3% között van a hiba százalék. Ezen kívül a kifizetések körülbelül kétharmadában voltak hibák, tévedések, amelyeket mi ellenőriztük. Ez pedig azt jelenti, hogy milyen jellegűek ezek a hibák. Tulajdonképpen minden tagállamban találtunk ilyen hibákat, és majdnem mindegyik ellenőrzött intézkedésben. Második véleményünk. A számvevőszék szerint a nemzeti hatóságoknak elég tájékoztatás állt rendelkezésére, hogy felfedjék és kiavítsák ezeknek a hibáknak a legnagyobb részét harmadik. A hibák elsősorban azért történtek, mert a kedvezményezetek nem tartották eh, tiszteletben a támogathatósági követelményeket. Részben ez annak köszönhető volt, hogy a szabályok és a támogathatósági feltételek a vidékfejlesztésben még mindig túlságosan összetettek. Ezen kívül eh, betudható még a tagállamok rendszerében lévő hiányosságoknak. A támogathatási hibáknak a fő forrásai az volt, hogy a közbeszerzési szabályokat nem megfelelően alkalmazták, és a mezőgazdasági környezetvédelmi kötelezettségvállalásokat nem tartották tiszteletben, és a beruházási projektek vagy a kedvezményetek nem voltak támogathatók. E, ezen kívül találtunk még hibákat a kivezetések két egyharmadában, amelyek a e, kölcsönös megfeleltetés követelmények e, alá estek. Negyedikként a számvevőszék úgy találta, hogy a felügyeleti és az ellenőrzési rendszerek csak részben voltak hatékonyak. Ötödik, a számvevőszék fő ajánlásai az, hogy a tagállamoknak minden rendelkezésre álló idevágó információt fel kellene használniuk, mert így fogják a hibákat felfedni. Világosan szeretném megmondani, hogy a számvevőszék nem azt kéri, hogy több ellenőrzés legyen, hanem a meglévő ellenőrzéseket jobban hajtsák végre a tagállamok. Így foglalhatnám össze a 2012-es megbízhatósági nyilatkozat eredményeinek, eredményeit. Ez pedig azt mutatja, hogy az egész helyzet a megfelelést illetően még mindig nem kielégítő. És természetesen a nem olyan régen megtett teljesítmény ellenőrzések a világfejlesztés, vidékfejlesztésben azt mutatják, hogy ugyancsak nem kielégítő a helyzet. Ezeknek az ellenőrzéseknek a közös témái a, célkitűzésekkel voltak kapcsolatok, amelyek túlságosan általánosak voltak, a projekt kiválasztási rendszereknek, amelyek nem biztosítják, hogy a legjobb projekteket választják ki, és hogy nem megfelelően koncentrálnak arra, hogy a közpénzekkel mit értek el. További információt ezekkel kapcsolatban a tizedik fejezetben találnak a számvevőszék DASZ ellenőrzésének és a megbízható pénzügyi kezelésnek a alapján azt látjuk, hogy a védek fejlesztésre további figyelmet kell folytatni. Az akcióterveknek a bevezetése és az egyszerűsítés felé való elmozdulás az új programozási időszakban valószínűleg foglalkozni fog ezekkel a kérdésekkel. Ugyanakkor vannak kockázatok, amelyek újból kialakulnak, vagy növekszenek bizonyos területeken, például a e, különböző pénzügyi e, irányítási eszközökkel kapcsolatban. Ez pedig azt jelenti, hogy továbbra is éberen kell figyelni a bizottságnak, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak és az ámbevésznek. Köszönöm a e, figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen, Gudberg Hüte asszony. Most meghallgattuk a bevezető bevezet, bevezetőket, és megadom biztos, biztos úrnak a szót. Biztos úr? Merci. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, képviselő urak és asszonyok, számbevőszéki tagok. Először is három aktuális kérdésekkel szeretnék foglalkozni, amelyek a mai üléssel is kapcsolatosak. December 12-én 335 millió eurót fordítottunk a kapra, ez pedig 1,5 milliárd korrekciót jelent. Mint minden pénzügyi korrekció a mezőgazdasági területen, ezek nettó korrekciók. A pénzet nem lehet újból felhasználni a tagállamok által más projektekre. Tehát ez azt jelenti, hogy végleg elveszett ez a pénz a tagállamok számára, akik hibákat követtek el. A nettó korrekciók nem csak védelmet jelent a költségvetési érdekekre számára, de azt is, hogy a tagállamoknak el kell kerülni az irányítási rendszerükben lévő hibákat. Ezen kívül megváltoztattuk a, a kifizetések megszakításának a szabályait, és ez lehetővé tette, hogy ezt a megszakatási eszközt használjuk Olaszország, Bulgária és Szlovákia esetében. Ezen kívül 2014. januárjában ezek az új felfüggesztési és megszakítási rendszerek fognak életbe lépni. Tehát már idén az megtettük az, ezeket az intézkedéseket. 2004-től kezdve az új szabályok lehetővé teszik majd, hogy könnyebben használjuk ezeket az eszközöket, így már előre léphessünk. Harmadik kérdés, a bizottság a moratóriumot felemelte a Görögország számára a pénzügyi korrekciót illeten, ugyanis a nemzeti hatás, hatóságok nem vezették be a cselekvési tervet. Görögország tehát vissza kell, hogy kitérítse ezeket a pénzügyi korrekciókat 2014. januárjától. Tehát az unió költségvetését így megvédjük, és ez a kap területén hatékonyan működik. Ugyanakkor, mint ahogy önök is említették, a hiba százalék az még mindig nem kielégítő, épp ezért ezen a területen is lépnünk kell. Az első pillért illetően a hiba százalék magasabb, mint a tavalyi évben volt. Ugyanakkor a számvevőszék is megállapította, hogy a tagállamok közvetlenül is azonosították volna a hibákat, és kijavították volna őket, vagy megelőzhették volna. Tehát a probléma nem az, hogy az ajax van probléma, mint rendszerek, tehát az integrált igazgatás és ellenőrzési rendszernek, hanem a minőségével van. Tulajdonképpen a bizottság a számvevőszék elébe ment, tehát volt egy számvevősz számítási rendszere, amely a megmaradó hibákat azonosította. Három tagállamot kiszúrtunk, mint ahogy Piper úr is mondta, Portugália, Bulgária és Franciaország, amelyek a hiba százalék ilyen emelkedésén, akiknél ez betudható. Bulgária és Portugália esetében az LPIS-sel kapcsolatban, tehát a, a földparcella azonosító rendszerrel tudtunk valamit tenni, de Bulgáriával kapcsolatban a, az LPL minőségével volt probléma. A Franciaországban már is jelentős korrekciókat vezettek be, december 12-én és továbbiak is vannak. Van egy horizontális cselekvési terv is, a közvetlen kifizetéseket illetően. Ezen kívül felállítottunk munkacsoportokat, hogy megvizsgálják a hibák okait. A jövőt illetően megerősítjük a megelőzési munkánkat a tagállamokkal, és az Agri főigazgatóság kebelén belül egy új csoportot alakítottuk ki, amely nyomon követi ezeket a következeteseket, és 2014. januárjától kezdődik a munkát. A vidékfejlesztés elletően a hiba százalék körülbelül ugyanannyi, mint a tavalyi évben volt. A bizottság és a tagállamok már is több lépést tettek, és folytatjuk erőfeszítéseinket, mint ahogy ezt a parlamentnek is már elmondtuk. Ezekre az intézkedésekre ugyanakkor idő kell, és az eredmények majd később fognak mutatkozni a több éves programozás során. Ez van ugye, is a vidékfejlesztésben. Több tagállam már egyszerűsítette a programjait, a tavalyi cselekvési terv alapján, és az új programozással a bizottság éberen fog figyelni, hogy az, a kiválasztási kritériumokat és a támogathatósági kritériumokat egyszerűbbé tegyük. 7,9%-os hiba százalék, az nem azt jelenti, hogy 7,9%-os költségvetés pocsékolás történt, ezt, ezt hasz, hangsúlyozni kell. Tehát, hogyha van egy vidékfejlesztési program, amely nem felel meg minden szabálynak, akkor is hozhat hozzáadott érdéket, és elérheti a célját. Másik fontos kérdés az, hogy a megosztott igazgatást illetően, amely a bizottság és a tagállamok között van, ez hatékonyan működik. Én a miniszterekkel többször beszéltem, és a kifizetések megszakítása és felfüggesztése területének, tehát intézkedések is hozzájárnak majd el, hogy a nemzeti politikai vezetést fel, felelőssé tegye. A pénzügyi korrekciók és ugyanilyen irányba mozdulnak el, és Piper úrnak igaza volt, amikor hangsúlyozta ennek az időszaknak a hosszúságot. Az eljárásnak a hossza rövid, mi négy, öt, ezt a négy-öt éves időt szeretnénk két évre lecsökkenteni, és az új szabályokkal ezt meg is tudjuk majd tenni. Az új felelősségi köröknek ugye az egyszerűsítés irányában kell elmozdulnia, és ezen kívül a rendelkezéseket is megerősítjük. A nemzeti hatásokok az új szabályok szerint statisztikai szempontból érvényes mintákat kell, hogy készítsenek, amely bizonyítja az ügyletek törvényességét. Mi pedig technikai kísérletet biztosítunk és képzést azért, hogy a hatóságok el tudják látni új feladataikat. 2014-től kezdve a Feaderen belül több ellenőrzés is lesz, 2012-vel összehasonlítja, és több éves audit rendszereket hozunk létre. Ezek a megerősített ellenőrzések és a tanúsítási rendszerek szintén segít majd abban, hogy megismerjük, hogy ott helyben mi történik, és hogy hogyan tudjunk belépni, mielőtt a pénzügyi korrekciókat meg kellene várni valószínűleg utoljára beszélek most önöknél a mentesítés területén, a jelenlegi parlamenti időszakban. Azt hiszem, hogy a szolgálatom és én tevékenysége a költségvetési érdekek eh, megvédését szolgálta. A kap eh, pozitív oldalait és a rendelkezésre álló pénznek a helyes felhasználását illetően az önök segítsége lényeges volt, és a törvény, új törvények hozása is az önök segítségével történt. Ezt megköszönöm, és minden jót kívánok önöknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Hallottuk a biztos úr részéről és a számövőszék részéről is a beszámolót, most megnyitom a felszólalások lehetőségét, és nem is Piper úr, hanem Gressle asszony következik. Köszönöm szépen, biztos úr, a beszámolóját. Jövőre is számítunk önre, Hogyha nem újítják meg a megbizatását, hát akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet. Die Art und Weise, wie die Agrarfonds bis jetzt a mezőgazdasági alapok tulajdonképpen problémákra reagál. Nem, nem mondjuk, hogy ez nem így van, de ami aggaszt, az az, hogy már régóta magunk előtt toljuk ezeket a problémákat. A 2003-as számvevőszéki jelentést néztem meg magamnak, és pont ugyanezekkel a problémákkal küzdködünk ott is. Mint hogyha ilyen a fetisiszták lennénk. Igazából ez csak a jéghegy csúcsa, és azt mutatják, Mindez azt mutatja, hogy hogy működik a közigazgatásunk, az adminisztráció, és az adatok alapján nem működik tíz éve. A kérdésem, hogy a főigazgatóság és a bizottság ezt hogyan akarja kezelni? Reménykedem persze, hiszen mindig azt mondják, hogy majd jobb lesz legközelebb az új pénzügyi keretek tervben, vagy az új adminisztrációval. Most az az igazság, hogy én már elveszítettem ezt a reményt, és egyáltalán katolikusként szívesen reménykedem, de szerintem végre intézkedni kéne ebben a kérdésben. Látható, hogy a bizottság valóban hosszú távra tervez, és ez számokkal is igazolható. Úgy gondolom, ugyanazokat a dolgokat különbözőképpen kezeli. Vannak olyan tagállamok, ahol az akciótervek megszülettek, és vannak olyanok, amelyekre nem csinálnak. Az első kérdésem az, hogy ezt a maradványhiba rátát hogyan számítják. A 2 m nél néztem ennek utána, és itt egyszer van egy javasolt 2%-os föntről lefelé számítva, a másik helyzetben 5%. Azt kell megnézzük, hogy például Bulgáriára, Romániára joggal, joggal ezt hangsúlyozom, tehát joggal miért raknak tartalékokat, a változások érdekében, és például azoknál az országoknál, amelyeket 2007 óta ismétel a, bir- a számövőszék Portugália, Spanyolország, Olaszország, 11-ben Ausztria, tehát ott miért nem csinálnak semmit? Mivel függ össze? Azért, mert föntről lefelé van ez a tartalékolás? Tehát egyszer miért van 2% vagy 2,5%, aztán az 5%-osnál van, van válasz, a 2%-osnál nincs. Én szerintem ez csak azt mutatja, hogy folyamatosan magunk előtt toljuk ezt a problémát, és folyamatosan nem változtatunk semmit. Megpróbáltam megérteni. Tényleg. Megpróbáltam, hogy miért csinálunk az egyik esetben valamit, a másikban semmit. Bulgária Romániánál a reputational risk kérdése. Jó, én ezt elismerem, de Spanyolországra, Portugáliára is vonatkozik. A számvevőszék Portugáliát 2007-ben említi először. A számvevőszéki jelentésem 2003-ból azt mutatja, vagy azt mondja, hogy a spanyolországi problémák az LPIS zöld területekre vonatkozó nem kielégítő elhatárolásával magyarázza a bulgár, román, spanyol, francia helyzetet is megemlíti ebben a jelentésben. Nos, ugyanezek az országok a mai napig problémások. Honnan jön ez a mérhetetlen türelem? És miért van az, hogy van, aki 1-2 százalékot kap, a másik 5-öt, aki 1-2 százalékot kap, az csak nagy nehezen tudja azt elérni, a másik az 5 százaléknál pedig sokkal egyszerűbb a helyzet, nyilvánvalóan a kétszázalékos szintet elérni. Nem értem. Egyszerűen nem értem, hogy miért vannak Miért van az, hogy ugyanazokat a dolgokat, hasonló dolgokat ennyire különbözőképpen értékelik és kezelik? Aztán, amit a számvevőszék mondott, hogy nem több, hanem jobb ellenőrzésre van szükség. Hát pontosan ez a problémánk évek óta. 82 fizetőhely van, és a 45-ös kérdést nem válaszolták. Ez az volt, hogy 2012 óta hány vizsgálat volt, és milyen eredmények vannak a tanúsító testületek vizsgálatával kapcsolatban. A 34-es kérdésre vonatkozóan sem kaptunk választ. Milyen intézkedéseket nem engedélyeznek? Jó lenne, hogyha kapnánk erre is választ. Én csak azért mondom ezt, mert szeretném elmondani, hogy ezeket a kérdéseket újra fel kell dolgozni. Nagyon sok mindenre úgy gondolom, hogy nem kaptunk igazi választ, pontosítani kellene. Ha részletproblémákat, ha részletekre kérdeztünk rá, ugye a rendszert értjük, de egy problémára rákérdezünk, akkor a, arra nem kaptunk választ. Például a korrekciós eljárás, hogyha ez több mint ezer nap, akkor az teljesen a hitelét veszti. A korrekcióra való válasz is hiteltelenné válik. Sajnálom, hogy ilyen hosszan magyaráztam a kérdéseket. Köszönöm szépen, Grész Leasszony nagyon sok kérdést vetett fel. Azt mondom ennek ellenére, hogy gyűjtsünk több kérdést még legközelebb, vagy bocsánat, Derek Owen kollega a következő. Uh, uh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak és a kiváló munkáját. A számvevő szék is nagyon érdekes beszámolót tartott számunkra ma délelőtt, és azt is nagyra értékelem, hogy a biztos úr is megjelent, és tudom, hogy komolyan veszi ezt a kérdést, és a megfelelő intézkedéseket is megteszi a helyzet javítására, és az a hiba arány csökkentésére létrehoznak egy új nyomon követő egységet is, tehát tudom, hogy komolyan veszik a kérdést, és mindent megtesznek a helyzet javítására. Mégis van egy kérdésem. Nem is csak egy, az első egy általános jellegű kérdés a nettó korrekciókkal kapcsolatosan a mezőgazdaságban tudjuk, hogy mi a helyzet, és tudjuk, hogy máshol is ezt a módszert alkalmazzák majd a jövőben. Ön szerint a nettó korrekciók módszere csökkenti az a hiba arányt, és megelőzi a hibákat, és érdemes valahol máshol is bevezetni más területeken is ezt a módszert. Azután a módszertani változásról is szeretnék beszélni. A számvevőszék módszere változott, más biztosok is említették ezt már, és felvetették, hogy esetleg ez növelte a 2012-es hiba arányt. Ön szerint a számvevőszék által alkalmazott módszer változása változtathatott-e a hiba arányon a mezőgazdaságban. Azután két kérdésem van a tagállami helyzetekkel kapcsolatosan, hiszen arról beszéltek, hogy a tagállamok felelőssége a hiba arány kérdése és említett konkrét intézkedéseket, amelyeket a tagállamoknak kell meghozniuk a vidékfejlesztési hibák kiküszöbölésére. Mondana-e példát ilyen azonnali javító célú intézkedésekre, amelyeket a tagállamoknak kell meghozniuk? A második kérdésem az ajax kapcsolatos. Ön is említette ezt, illetve a szemvevőszék képviselője is. Úgy gondolom, hogy a legtöbben egyetértenének azzal, hogy az Ajax jó rendszer, jól működik, nyilván csak annyira jó tud lenni, amennyire a bevitt információk elő minőségű. Kérek, kérem mondjon arra példát, amikor a tagállamok jól használják az Ajaxot, milyen tanulságokat lehet ebből levonni, mit tanulhatunk azoktól a tagállamoktól, amelyek helyesen használják ezt a rendszert, talán a többiek tanulhatnának tőlük. Köszönöm szépen! Köszönöm. Következőt kérjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretettel üdvözlöm Ciolos biztos urat, és nagyon szépen köszönjük a magyarázatokat. Én újra szeretném kifejteni azt, hogy nem értem parlamenti képviselőként azt, hogy amikor van egy mentesítési határozat, ugyanis nem értem hogy az Európai Bizottság a ne, bocsánat, nem az Európai Bizottság, hanem a szemvevőszék a hiba aránynak egy fogalmát használja, az Európai Bizottság pedig, itt a három tízes bekezdésben látom, úgy válaszol, hogy a közbeszerzés szabályai nem feltétlenül jelenti azt, hogy jelentős összegeket nem megfelelően használtak fel. Ezek nem értem. És akkor még a bizottság azt mondja, hogy a számvevőszék állatbecsült szint az a a jelentős szint alatt marad. Nem értem. A közszektorra a nemzetközi számviteli szabályokat kell alkalmazni. Ezért nem értem a dolgot, mert nagyon sok, nagyon kevés minta van, 180 különböző kifizetésről van szó. Ez mind a közös irányítás alatti projekt, és mivel 180-as a minta, én mindig azt válaszoltam, hogy ezek megfelelnek a különböző előírásoknak, és akkor 95%-ról van szó, 90% megbízhatósági szintről, és itt a, az olló az 4,5 százalék, hát akkor ez már fölötte van a jelentős küszöbnek. Hogyha olyan szintről van szó, mint amit most említettem, akkor szerintem át kell vizsgálni a működési módjainkat. Persze ez nem akadályozza meg azt, hogy a bizottság az külön jelentést tegyen a megosztott irányítástal kapcsolatban. ez az irányítás illetően nagyon érdekes eh, kérdés lenne. Aztán az összetettség kérdése. Eh, biztos úr eh, a konklúzióiban talán megerősíthetné az Európai Bizottságnak azt az akaratát, hogy egyszerűsíti a szabályokat. Például Korez megyében a gazdálkodók, amikor kifizetéseket kapnak, akkor egész egyszerűen nem látják, hogy hogyan kell tenniük. Internetrendszer van, megkapják a kifizetéseket, és egész egyszerűen nem tudják, hogy mit kell vele csinálni. Tehát annyira bonyolult a rendszer, adminisztrált gazdálkodás, hogy nem, egyszerűen nem tudnak boldogulni vele. Tehát az, hogy egyszerűsítsenek, nagyon fontos. Utolsó megjegyzésem. Nem tudom, hogy a munkaprogramban nem kellett volna több éves értékelést betervezni. Említette biztos úr, hogy a hibákat korrigálták a tagállamokkal szemben, és ez azt jelenti, hogy több évre tekintve az uniónak az érdekeit megvédték, de az, az állampolgároknak is be kellene bizonyítani, hogy 94-95 százalékban jól mennek a dolgok, és hogy 5 százalékban vannak hibák, de ezeket is behajtják, és tulajdonképpen nagyon keveset veszít a költségvetés. Tehát ezért lenne fontos egy olyan több éves értékelés. Köszönöm még egyszer, biztos úr, a válaszait, és és úgy hallottam, hogy a, a következő időszakban Németországot támogatja, de Franciaországnak is szüksége van ilyennek, ugyanis nekünk is vannak bőven hibáink. De, de azért viccelek, és köszönöm szépen a munkáját. Különösen, hogyha összehasonlítom, de nem igazán akarom összehasonlítani az elődjeivel. Ja, Köszönöm szépen. Odi kolléga. Ez a francia báj. A listákon a következő, Jens. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani a kollégákhoz hasonlóan a számvevőszéknek és a biztos úrnak. A munkáért és a magyarázatért biztos úr biztos, hogy úgy érzi, mint a tengeri malac, amelyik, vagy a mókus, amelyik gyorsan forog a kerékben. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem a saját politikai pártom tagja ön, mégis a mezőgazdaságpolitikával kapcsolatos javaslatainak mi magunk is nagyon örülünk támogatásra méltó javaslatokat találtunk ezek között. Ezt köszönjük önnek és szolgálatának. de igazából ezeket nem úgy képzeltük el, mint ahogy a ház a agrárreformot elképzelte. A, mezőg, a parlament volt az, amelynek nagyon jó kezdeményezései voltak. Az előadónak elment a mikrofonja. Úgyhogy nem értek teljesen egyet azzal, akik azt mondják, hogy ne önt kellene és szolgálatát felelősíteni azért, mert a javaslatok másként alakultak. Nos, a legutóbbi választások eredményeképpen az EU költség, illetve a legutóbbi tárgyalások eredményeképpen az EU költségvetésében a mezőgazdaság kapta meg, ahogy a németek mondják, a, a piros lámpát, tehát ez a legkérdésesebb terület. Nagyon örülök, hogy azt hallom, hogy most újra megvizsgálják, örülök, hogy a tagállamok számára elveszett pénzeket újra fel lehet használni, hiszen a regionális politika területén pontosan ez egy olyan dolog, amivel még harcolunk a bizottsággal. A pénzügyi korrekciókat ezzel tudnánk hatékonyabbá tenni. Ugyanakkor az 1,2 milliárd nagyon nagy összeg, de el is gondolkoztató. Teljes mértékben osztom Grészle kolléganő véleményét, hogy az, hogy hosszú eljárás sokkal gyengébbé teszi a válasznak a hatékonyságát, az arra való reakció hatékonyságát. A bizottság a főigazgatóságnál valóban gyorsabban jár el, és a főigazgatóság közti harmonizációt próbálja megvalósítani. Tehát, hogy ne lehessen az, hogy például a mezőgazdasági főigazgatóság ne vegye át azoknak a főigazgatóságnak a pozitív tapasztalatát, tudását, amelyeket azok egy néhány éve már sikerrel folytatnak. A, az audit során, mint említették, nagyon fontos, hogy az érintetek 10-12%-át vizsgálták meg, mi meglepődtünk ezen. A kérdés az az, hogy a mezőgazdasági főigazgatóságnak hány alkalmazottja vesz részt az auditban? Nem lenne gyorsabb az eljárás, hogyha több embert tudnának erre a munkára szánni, vagy átirányítani? hogyha hatékony az újrabevonás, hogyha olyan intézkedések lehetnek, amelyek felgyorsítják a dolgokat, akkor, akkor vajon hogyan, ö, mikorra gondolja, hogy csökkenni fog a hiba arány? Köszönöm szépen, Geyer kollega egyre több a kérdés, de még mindig vannak, akik hozzászólni szeretnének. Mulder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány éve igaz, hogy az első pillér ragyogó példa a költségvetési folyamat működésére, hiszen 2% alatti a hiba arány. Nem meglepő, hogy ez a tendencia megtört a tavalyi évben. Az Ajax rendszerrel sokszor azt mondták, hogy nagyon könnyű ezt ellenőrizni és kiigazítani, de úgy látszik, hogy az első pillérben ez nem sikerült ebben az évben, és magasabb lett a hiba arány. Magyarázzák ezt azzal, hogy a tavalyi évről az állandó legelőknek a helyzete nem javult, hogyha ez annyira tökéletes ez a rendszer, akkor miért nem lehetett kiküszöbölni ezt a csorbát, és miért nem lehetett 2% körül tartani a hiba arányt? Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a következő felszólaló nincsen a teremben. Hallgassuk meg biztos urat, nagyon sok kérdést kapott, és nagyon érdekes gondolatokat vetettek fel a szakbizottság tagjai. Először is Piper úr olyan megjegyzéseket tett, amelyekre már az előadásomban kitértem, de épp ezért mások kérdésekre fogok most választ adni. Beszélt arról, hogy a különböző tagállamokat hogyan kezeljük, és arról, hogy a 2007 2008-ban észlelt hibák előfordulnak 2012-13-ban is, és ez túl sok időt jelent. Szeretnék hangsúlyozni egy dolgot. A fő célkitűzése a bizottságnak, amikor ellenőriz és elemzemez, az, hogy megelendő, hogy elégendő biztosítékot adjon az európai költségvetés helyes felhasználását illeten. Hogyha ez nem kielégítő, akkor intézkedéseket tesz. Aztán a bizottság megközelítése több éves megközelítés, és a rendszerünk lehetővé teszi, hogy amikor az ellenőrzés során látunk x évben egy tagállami problémát, akkor pénzügyi korrekciókat, a pénzügyi korrekciókkal két évvel előre lehet, tehát x mínusz kettő. Pontosan azért tesszük ezt, hogy megvédjük az unió pénzügyi érdekeit. Tehát ahogy felfedeztük azt a hibát, lehet, hogy az a hoba már egy vagy két évvel korábban is létezett. Mi a pénzügyi ö, ö, ö, korrekciókat azonnal megcsináljuk, és arra az időre, ameddig szükséges, ami szükséges ahhoz, hogy kiavítsák a hibákat. Tehát X plusz 1, X plusz 2 év alatt a korrekciókat alkalmazzuk és hogy lássuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok a tagállamokban, azt az időben kell vizsgálnunk. Tehát egyrésztről van egy államonként, tagállamonkénti megközelítésünk, és ezen kívül megvan az éves jelentése is, a főigazgatók éves jelentése, amely egy év alatt vizsgálja meg a helyzetet. És hogyha nincsen olyan hiba arány, amely a lényegességi, kétszázalékos lényegességi küszöböt nem haladja meg, akkor nincs oka, hogy pénzügyi fenntartásokat vezessünk be, hanem olyan intézkedéseket, amely az ismétlésekkel kapcsolatos. Tehát amikor a, észrevesszük, hogy egy bizonyos tagállamban van egy hírnével kapcsolatos hiba, akkor ilyenfajta fenntartásokat fogalmazunk meg két százalékot néhány éve óta haladtuk meg. Tehát mi, a kérdés az, hogy miért nem volt tartalék, pénzügyi tartalék a főigazgató jelentésében, eh, mivel nem léptük túl a 2000, 2%-ot. Idén, eh, mint ahogy a számvevőség is megemlítette, a bizottság elébe ment ezeknek a problémáknak, mert láttuk, hogy a számvevőszék jelentésében eh, a 2%-ot meghaladja a hibarány, akkor bevezettünk egy értékelési rendszert a hiba százalékot illetően, azonosítottuk a problémákat, és a főigazgató pénzügyi tartalékokat vezetett be ezen alkalommal. Gressle asszony kérdezte, hogy miért voltak olyan tagállamok, amelyek 5%-os tartalékot vezettek be, a mások pedig nem. Azért, mert egyrészt olyan megközelítés volt, ahol éves jelentések vannak, és amikor a, globálisan a hiba arány több volt, mint 2%, akkor a főigazgató a számításokban már is egy megemelt hibarányt vett ezekkel a kapcsolat, tagállamokkal kapcsolatban, és hogyha Franciaország, Bulgária és Lengyelország esetében ha ezt megteszik, akkor a többieknek a hiba aránya a 2% alá menne. Tehát ezért egy tartalékot vezetett be a főigazgató ezen országokkal kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy a többi tagállamban kapcsolatban nincsen cselekvési terv. Tehát még akkor is, hogyha nincsen egy tartalék a főigazgató jelentésében, amikor azonosítjuk a problémát, akkor eh, a korrekciók egészen addig alkalmazandók, amíg nem látjuk, hogy a hibákat kijavították. Ez volt például Portugál és Bulgária és Románia esetében. Még akkor is, hogyha a Bulgária már nincs benne a tartalékban, de Románia eh, kifizette a pénzügyi korrekciókat egészen addig, amíg a, a hibákat nem hozták helyre. Bulgária és Portugália esetében, mivel voltak reputációs tartalékok, akkor voltak korrekciók is, amelyeket alkalmaztak, és ezeket a cselekvési terveket Portugália esetében a két utóbbi EUDIT során bevezették, amikor, amikor láttuk, hogy a problémákat helyez, helyrehozták. Bulgária esetében is volt egy ellenérzés, de a főigazgató még egy másik ellenőrzést is akar bevezetni, azért, hogy lássa, megoldása, hogy a, a földparcella azonosítási, vagy a mezőgazdasági parcella azonosítási rendszer kapcsolatban mit kell tenni. Tehát erre viszont idő kell. 2013-ban ugyanis a 2011-es költségeket elemezzük, és hogyha egy problémát látunk, 2000 11-es kiadásokat illetően, akkor egészen 2009-ig visszamehetünk. Tehát hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit megvédi ez a rendszer a nettó pénzügyi korrekciós eh, rendszer. Ez mind az első, mind a második pillért eh, érinti. A második eh, esetben igazuk van, hogy néha ezek az eszközök nem elegendők arra, hogy ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy kijavítsák ezeket a hibákat, hiszen ezen korrekciók alkalmazása sokszor időt vesz igénybe. Ennek az oka pedig az, hogy a 2008 óta a jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tagállam bebizonyítson, hogy az az általány korrekció, vagy pedig a hiba arany alapján alkalmazott korrekció valós-e hogyha a tagállam úgy látja, hogy nem, akkor be kell bizonyítani, hogy nem így van. Tehát itt akkor egyeztetés folyik a tagállamokkal. Ez alatt eh, a fő, az Agri főigazgatóság eh, elemzése alapján látjuk, hogy lerövidíthetjük ezt az időtartamot azért, hogy maximum két, évbe, két éven belül eh, rendezzük ezeket, hogyha a hibákat kiavították. Nos, nem csak ezek a rendelkezések, amelyek, mint mondtam, az Unió pénzügyi érdekeit védik, vannak, hanem tavaly a pénzügyi rendelkezésekben, költségvetési rendeletben lehetőséget biztosítunk, hogy a kifizetéseket felfüggesszük, vagy vagy megszakítsuk. A, vidéki fejlesztés esetében ez egy hosszú folyamat volt, de a jelenlegi rendelkezésekkel megvan erre a lehetőség, és a vidékfejlesztés területén a kifizetéseknek a megszakítása 2014-től és 2014-től a felfüggesztés a második pillér esetében ez lehető, ez az első pillér esetében a felfüggesztésnek nem sok értelme van. De alkalmazhatjuk a felfüggesztést, hogyha egy rutin ellenőrzés talál. És akkor van az ösztönző mechanizmus is. Ezen kívül van két olyan probléma, amely a kap keretében merül föl. És Gájor úr mondta, hogy a tárgyalások során olyan elemek is bekerültek, amelyeket a bizottság nem igen kedvelt az egyszerűsítés céljából de ez nem akadályozza meg, hogy a második pillérben eh, egyszerűsítsük eh, a különböző folyamatokat, például az egyszerűsített kifizetések, aztán az általány kifizetéseket illetően, és aztán a a vidékfejlesztési eh, programok keretében az ellenőrzés és igazolás kritériumait vezetjük be. És azon hibaforrásokat, mint például a támogatható területeknek a meghatározása és az állandó legelők esetében ezen fogalmaknak az értelmezése világosabb lesz mert a 2013-as reform során láttuk, hogy a támogatható területeknek a fogalma túlságosan bonyolult, hogyha az állandó legelőkre alkalmazzuk ezeket tehát ott helyszínen logikusabbnak tűnik ezeket másképp alkalmazni. Tehát ilyen módon egyszerűsítünk, ugyanakkor ösztönzünk, a jogszabályokba is bevezettük ezeket az elemeket, ezekkel javíthatunk majd a hiba arányon, és a pénzügyi korrekciók, a net korrekciók rendszerével továbbra is védjük az európai költségvetés. És egy kicsit több mint egy milliárd euró, az két százalékát jelenti a kap kiadásainak, és ez azokat a hibaarányokat is lefedi, amelyeket eddig bevezettek. Tehát ez azt jelenti, hogy a rendszer működik, tehát hogy a tagállamokat azonosítják, ahol problémák vannak, és aztán alkalmazzák a korrekciókat, és az Európai Unió költségvetési érdekeit így meg, így, ilyen módon megvédjük. De ugyanakkor a hiba arányon is javítani kell. Tehát azt kérdezte, hogy akkor miért adunk mentesítést ilyen helyzetben. Először is azért, mert az Európai Unió költségvetését megvédi ez a mechanizmus, másodszor a bizottság azért hozta ezeket az intézkedéseket, hogy a tagállamoknak a felelősségét, a tanúsítási rendszert megerősítse. Az ellenőrzési rendszerünket erre alkalmaztuk a tanúsítás területén, és az Agri főigazgatóság a technikai támogatás, a az igazolás, a felfüggesztés és a megszakítás rendszerét mind erre alkalmazza, és egyetértek önnel, hogy együtt kell még módszereket találnunk arra, hogy a tagállamoknak a felelősségét megerősítsek. Hiszen a számvevőszék azt is megállapította, hogy amikor a tagállamok maguk felfedezhették volna a hibákat és kiavíthatták volna őket, még akkor is, hogyha meg megdupláztuk a, az ellenőrzések számát, hiszen van egy igazgatóság, az Agri főigazgatóság, amely ezzel foglalkozik. De eh, Geyer úrnak válaszolva, eh, mi azért hoztuk létre ezt az egységet, azért, hogy előre dolgozzanak, tehát hogy a tagállamokkal együtt működjenek a tanúsításokat és a kifizetéseket illetően azért, hogy legyenek olyan ellenőrző intézkedések, ellenőrző eljárások, amelyek egyszerűbbek és világosabbak. Ugyanis a szembevőszék azt alapította meg, hogy a tagállamoknak a, ezen eljárásai túl összetettek, nem világosak, épp ezért a e, kedvezményezettek ott a helyszínen e, e, ezt érzik. Gressle asszony pontosabb kérdéseket tett fel, bizonyos kérdésekre már válaszoltam. Nos, a kérdés az, hogy hogyan számolják ki ezt a hiba arányt. Az Agri főigazgatóság nem csak a kifizető hatóságoknak a daszát kapja meg, hanem új mutatókat is, minőségi mutatókat is bevezettünk, amely figyelembe veszi az auditoknak az eredményét, ezen kívül a számvevőszék ellenőrzéseinek az adatait, és mindezeket a mutatókat együtt figyelembe véve lehetőségünk van arra, hogy a, a maradvány hiba arány kockázatát meghatározzuk. 2014 költségvetési évétől kezdve a tanúsító intézmények minden tagállam esetében reprezentatív mintát kell, hogy készítsenek. Mi ezt nem tudjuk megtenni, még hogyha megdupláznánk az auditorok számát, akkor sem tudnánk ezt 28 tagállam esetében megtenni. De ahogy meg lesz ez a tanúsító intézmény, ővelük együttműködünk, és hogy ezt a feladatot ellássuk. Elmagyaráztam már, hogy miért kezeljük különbözőképpen a tagállamokat, és miért vannak különbségek a pénzügyi korrekciók és az éves jelentés tartalékai között. Mert a pénzügyi korrekciót akkor is alkalmazzák, hogyha nincsen tartalék, mert ahogy észrevesszük a problémát, akkor meg kell védenünk a költségvetés érdekeit, és ez számunkra ezt kötelezővé teszi, de az éves jelentés során vannak tartalékok, hogyha a hibarány 2% fölé emelkedik, és egy ilyen hírnév tartalék is, még akkor is, hogyha nem lépjük túl a kétszázalékot. Aztán az ellenőrzés szintjét, illetően a tagállamokban ön említett egy görög ügynökséget. Görögországnak voltak pénzügyi korrekciói több éven át. Most történik a visszatérítés, van egy moratórium, még akkor is, hogyha a cselekvési tervet nem valósítatott meg teljesen. De mi felfüggesztettük a moratóriumot, és kértük, hogy a visszatérítést tegyék, mi visszafizetést tegyük meg. De az LP, LPIS rendszer Görögország esetében két év alatt teljesen átdolgozásra került, nem csak a korrekt, pénzügyi korrekciók esetében. Tehát ez a rendszer most újra áll, épp ezért az adatbázisnak a minőségét illetően vannak biztosítékjaink és akkor azt is vizsgáljuk, hogy az ellenőrzők hogyan használják ezt a rendszert. az a szervezet, amely a megbízhatósági nyilatkozatásokat adja Görögország esetében, az nem a minősítő intézmény, az mellette van ennek, a kifizető egynökségnek. Aztán a Kele úr a, a számvevőszéket tavaly sokat beszéltünk, a módszertanról, nem szólhatok én ebbe, ebbe, ebbe, de amikor úgy látjuk, hogy nem reprezentatívak ezek, akkor megfogalmazzuk a véleményünket. És az eco-conditionality, tehát feltételrendszer, öko feltételrendszer nem egy olyan kritérium, amely a támogathatóságban döntést hozat. De a számvevőszék a jelentősében pontosította, hogy az öko feltételrendszer 0,4% a második pillér esetében, és 0,2% az egyes pillér esetében. Különben pedig ugyanaz a véleményünk az eredményeket illetően, mint a számvevőszéké itt inkább az intervallumban van a különbség köztünk, tehát amelyben a, a hiba arány elhelyezkedik. De a ö, hiba arány szám, számítását illetően ebben az intervallumban benne vagyunk. Odi úr utalt a számvevőszék mintájára, illetően erre talán a számvevőszék válaszolhatna. A, a speciális jelentéseket, illetően a pénzösszegek elköltésével kapcsolatban ez a mi munkánk, hiszen, hiszen védenünk kell a költségvetési érdekeket. Ezen kívül a biztosnak ennek a politika alkalmazását illetően is kell biztosítékokat szerezni. Tehát nem csak azt, hogy korrekten használják fel a pénzeket, hanem hogy mik az eredményei ennek a, a pénzek felhasználásának a, fe, a vidék fejlesztésében, hogyha el akarjuk kerelni a nagyon összetett szabályokat, akkor mindegyik tagállamban ugyanúgy alkalmaznák ezeket a szabályokat, és akkor nem tudnák a kap közös célkitűzéseinek megfelelni. Tehát ezért választanunk kell aközött, hogy csak egy matematikai hiba arányt akarunk, amely alacsony, és nem veszük figyelembe a politikai célkitűzéseket, vagy pedig a politikai célkitűzéseket is akarunk, amelyek olyan intézkedésekkel történnek meg, amelyeket ellenőrizni tudunk. És most ezt csináljuk. a Regio és az Agri főigazgatóság közötti tapasztalatseret illetően Gájer úr minden főigazgatóság az Európai Bizottságban megosztott irányítást folytatnak a tagállamokkal. Tehát ezek a horizontális együttműködések. De a korrekciókat és a behajtásokat illetően van egy különbség. A mezőgazdaság esetében a korrekciók nettó korrekciók voltak, és a behajtott pénzek, a visszafizettetett pénzek, azok a költségvetés, az unió költségvetésébe kerülnek, és nem a tagárzakomokéban. És 2014-ben folytatjuk ezt a munkát, és együttműködünk továbbra is. Mulder úr, az IAX-szal kapcsolatban, az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerrel kapcsolatban. Mondtam a bevezető előadásomban, hogy a rendszer jó. A, a jelenlegi kifizetési rendszerrel összehasonlítva. Miért nem voltak eddig problémák, és miért jelentkeznek most ezek a problémák? Ez a négy éves munka során, és az utolsó reform, kapreform után vesszük észre azt, hogy 2012 2002, 2003, 2004-ben az ellenőrzések azok kapcsolt kifizetések voltak kapcsolatosak, tehát egy bizonyos fajta termeléssel voltak kapcsolatosak és a kedvezményezett és az er, e, e, ellenőrző számára a, a hiba kockázat sokkal alacsonyabb volt. 2003 óta, mióta szétválasztották a támogatásokat, tehát 2005-2006-ban, ezzel sokkal tehát a támogathatósági területek megnövekedtek. Tehát az adatbázis sokkal több parcellákkal telt meg, és ott a probléma az volt, hogy nem mindig használták termelésre vagy legeltetésre ezeket a parcellákat. Épp ezért a a, az adatbázisban és a területen lévő parcella az nem mindig felelt meg egymásnak. 2014-től kezdve ezt a problémát is megoldjuk, ugyanis az állandó legelőknek a definícióját áttekintettük, és a támogatható területeknek a fogalmát is, és pontosan azért, hogy a, ne legyen ilyen merev ez a fogalom, és hogy a hiba arányt is csökkenthessük. Tehát a rendszer az jó, de az adatbázisnak a tartalmán javítani kell, de ez az ellenőrzés minőségétől fog függeni, tehát ennek a minőségét kell javítani. Ja, Dank. Köszönöm szépen, biztos úr. Az értékelése azonnali reakciót váltott ki a teremben. Először Piper asszony, utána Grészle asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. El kell, hogy ismerjem, hogy a válaszai nagyon meggyőzőek, és tartalmilag is kiegészítéseket, új információkat tartalmaztak. Azok a hibák, amelyeket ön, mint említette, visszadatálni kell, és, en, és ezért az eljárás csak továbbinak tűnik, mint amennyi valójában valóban hiteles magyarázatnak tűnik. Mégis mindaz, amit a jövőre tekintve jelez. Nos, kérdéses, hogy valóban így alakul-e. Világos számomra az, hogy a vidékfejlesztés területén a tapasztalatokra, ha hagyatkoznánk, akkor nagyon sok hibát tudnánk eh, kiiktatni a általányban és például a kifizetéseknél, az általán kifizetésekkel is lehetne csökkenteni a hiba harányt, akkor is a 6,8% a többi szakpolitikai területhez képest nagyon magas. De hogy valóban így is lesz-e, ha így lesz, akkor csak örülhetünk neki. De egyáltalán nem érthető számomra az, amit a területi rendszerre vonatkozóan mondott. Portugáliában autóztam, vidéken, Németországban, Brandenburgban, és hogyha a GPS-t bekapcsolom, és ki akarok kerülni egy dugót, és valamilyen földútra tévedek, akkor pontosan látom, hogy egy közepes kategóriájú szokásos autó GPS-e, mert nem drága autóval járok, tehát egy teljesen átlagos GPS a Google earth például már megjelöli a szatellitrendszerrel segített utakat, földutakat, határutakat. Úgyhogy nem értem emellett, hogy egy olyan országban, mint Portugália vagy a saját hazám, 2007 óta nem tudja megoldani ezeket a problémákat, hogy még mindig hiányosság ez. Már rég kellett volna, hogy történjen valami. Joggal várjuk, hogy a jövőben hatékony és gyors intézkedésekre kerüljön sor, ami a pénzügyi korrekciókat illeti. Ez is egy picit homályos maradt, mert ugye azt mondta, hogy az öt évről két évre akarjuk az eljárás hosszát csökkenteni, de azt, hogy hogyan, konkrétan hogyan akarja ezt felgyorsítani, hogyan akarja ezt elérni, az legalábbis nekem még nem egészen világos. Ezek voltak a kérdéseim, amelyeket utólag szeretnék feltenni. Először meghallgatjuk részle asszonyt is, ha lehet. A hétvége óta küzdködöm ezekkel a dokumentumokkal. Az éves tevékenységi jelentést, amit a főigazgatóságért nagyon pontosan elolvastam, megnéztem a pénzügyi korrekciós közleményeket. És úgy gondolom, hogy tényleg elolvastam ezeket, és hogyha ezt mondom, akkor az azt jelenti, hogy meg is akartam érteni. De az LPIS-re, tehát a tartós zöld területekre, ha térjük vissza, ez nagyon sok országban jelentős problémát jelent. Piper kollega is említette. Portugáliában 2006 óta ismert a probléma. A bizottság tartalékot rendelt el Bulgáriába 2008, Franciaországban 2007 óta. Tehát ezekben az országokban szisztematikusan területeket zöld területnek, tartós zöld területnek nyilvánítanak, pedig nem azok. Ez nem tényleges hiba, hanem szándékosság. A probléma tehát az, hogy vannak olyan tagországok, amelyek szándékosan tévesen adják meg a rendszereket. És miért? Persze van némi nyeresége előnye ennek, és pontosan ez a baj. Hogyha a pénzügyi korrekciót megnézem, és az összegeket, akkor egyszerűen nevetséges. Tehát a szankciók, amelyeket a pénzügyi korrekción keresztül el lehet rendelni, a tagállamok nyerességével szemben semmit nem jelent, tehát minimális, és pontosan ez a probléma. Én nem akarom visszavenni a pénzt, azt akarom, hogy a rendszer működjön, mert egyébként a többi tagállam egyáltalán nem is tudja helyesen működtetni ezt. A kérdés tehát az, hogy mióta látja, a, vagy tudja, hogy van ilyen névleges terület meghatározás bizonyos tagállamokban, és, mi, és az, hogy nem tett valóban semmit ez ellen, nos hát nevetséges. Fontos lenne éppen ezért azt tudnunk, hogy mely tagállamokat érint ez, és milyen léptékű az évek során. Persze ez lenne a legjobb, hogyha minden évre vonatkozóan tudnánk a pénzügyi következményeket. Tehát hogyan, mekkora becslés szerint legalábbis ez. A, az, ami véleményem szerint szándékosság, nem pedig hiba eredménye. Aztán van egy kérdésem Görögországgal kapcsolatban. A Költségvetés Ellenőrző Bizottsággal kétszer is jártam Görögországban, és a kedves görög kollégák nagyon sajnálom most, de egyszerűen nem értem. Ön is említette, hogy a moratóriumot felfüggesztették, rendben van. 25 millió euró, euróról van szó, amely, 2000, amely 13, bocsánat, szeptemberében lesz megint esedékes. 2007-ben és 10-ben voltam Görögországban, és a bizottság mindig megesküdött arra, hogy működik majd a dolog. Most működik, vagy nem működik? És akkor három év múlva megint ott tartunk, hogy azt mondják, hogy jó, most működik, de a korábbi alkalmakban nem, alkalmakkor nem működik. Tehát ez az, hogy akkor azt nem értem, hogy miért hazudtak nekünk. És ön is azt mondja, hogy 2006 óta ismert a probléma, és még mindig nem került megoldásra. 97-ben ismert volt már, amikor az Ajaxot bevezették az LPIS rendszerrel. Most az eredmények alapján csak 2015-tel számolhatunk. 2015-re pedig azt mondhatom, hogy akkor miért van még mindig pénz? Miért adunk még mindig pénzt? Igen, Jean-Pierre Audi. Oui, un, un élément de... Elgondolkodtam ingének, az inge által mondottak a kapcsolatban. Látjuk, hogy a megosztott ö, ö, irányítás az, amikor öt vagy hat tagállam volt, az lehetséges volt. De most az Európai Uniónak megvan a saját pénzügyi funkciója a tagállamokat, illetve nem tudom. Biztos úr érdekes megjegyzést tett. Azt mondta, hogy lesz további ellenőrző csoport, amely a tanúsító hatásokkal, hatások, hatóságokra támaszkodik. Franciaországban a kollégámmal megvizsgáltuk a tanúsító hatáságot, de hát az a meggyőződésem, hogy ők nem függetlenek ugyanis ezek a miniszter alá tartoznak, és a miniszter nevezi ki ezeknek a tisztviselőit, tehát ő irányítja ezeket a hatóságokat. Tehát gondolkodjunk el arra, hogyha megőrizzük a megosztott irányítást, akkor a nemzeti számvevőszék függetlenek legyenek, nem pedig a tagállamoknak a az állami szerveitől függjenek. Tehát, hogyha megtartjuk a megosztott vezestét, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan ellenőrizzük a tagállamokban ezeket a folyamatokat. Köszönöm szépen, Grészle azt hiszem elfelejtett valamit. Igen, biztos úr, Romániával kapcsolatban hadd kérdezzem a következőt. A büntetőjogot alapvetően megváltoztatták a e, bűncselekmények tényállásánál is mentesíti a politikusokat az új törvény. Véleménye szerint e, ezt hogyan lehet értékelni? Köszönöm szépen, hogyha más nem kíván hozzászólni, akkor én is szeretnék egy kérdést feltenni, biztos úr. A kritikus kérdések alapján, és az ön magyarázatából is látszik, hogy a költségvetési források ellenőrzésénél az a probléma, vagy van egy olyan probléma, hogy a, a meglévő törvényi helyzet komplex. Nagyon sok tervgazdálkozásos vagy utasításos beavatkozás van. Ugye ön azt említette, hogy javító intézkedéseket vezetnek be, van egy új mezőgazdaságpolitikánk, ez nyilvánvaló, ezt elfogadtuk. Véleménye szerint milyen lehetőségek vannak? A bizottság számára egyszerűbb lesz az új törvényi alapokkal a helyzet, vagy nehezebb? Look, Monsieur, euh, Monsieur Piper. Piper úr. A második pillérrel kapcsolatban hogy lehet a hiba arányt csökkenteni? A kezemet a szívemre teszem, tavaly is mondtam, hogy ha vidékfejlesztési politikánkat meg akarjuk őrizni olyan célkitűzésekkel, amelyek az Európai Uniót különböző tagállai és, rög, rög, rög, és régiói érdekeit is figyelembe veszi, akkor nehéz lesz a kétszázaléki hitel, hiba küszöböt, küszöb alatt maradni vannak bevált gyakorlatok és olyan projektek, amelyeket a közbeszerzés vagy más szempontokból figyelembe lehet venni, de ezek százszázalékos hibák követnek el, a célkitűzés mégiscsak jó. Tehát, hogyha a célkitűzés az e, a jó, és mégis a két százalék e, fölé megy, akkor ez nehéz. De akkor is kell csökkenteni e, a hiba arányt, a 7%-os hiba arány az túl magas, tehát csökkenteni kell. Na most ezt hogy lehet akkor megvalósítani? Adtam hibákat, a, a horizontális intézkedéseket illeten, tehát hogy a tagállamok az ellenőrzők során pontosabbak lenni, hiszen a problémákat maguk a tagállamok is azonosíthatják és kijavíthatják. És itt világos ösztönzőkre van szükség azért, hogy a tagállamok vállalják a felelősségüket. És amikor az ellenérzést végzik, akkor azt is korrekten kell elvégezni de ezek itt emberi hibákat jelentenek az ellenőrzők esetében, ahol kényszerítő intézkedéseket kell hoznunk a helyzet javítására. Hogyha az, a bonyolultság az objektív, akkor mi egyszerűsítsük ezeket a vidékfejlesztési programokban, vagy az általány kifizetések esetében vagy bizonyos támogatási kritériumoknak az esetében mi ezt nem tehetjük meg, de a, mi mi, amit megtehetünk, és lehet, hogy ezzel kapcsolatban tiltakozni fognak a tagállamok miniszterei, hogyha a tartalma egy projektnek jó, és az intézkedések túl összetettek, és a tagállamok nem alkalmazták az egyszerűséteket, akkor én, mint biztos, késleltetni fogom egy vidékfejlesztési programnak az elindítását, hogyha ezeket az új elemeket nem vezették be. Tehát a második pillér esetében ennyit tehetünk. Persze, azután is, hogyha jóvá hagytuk a programot, hogyha az ellenőrzés nem megfelelő, hogyha nincsenek meg a biztosítakok, és itt említettem két-három tagállamot vagy programot, akkor a kifizetéseket megszakíthatjuk egyik hétről a másikra, és hogyha nem meggyőzők az intézkedések, akkor még, a kifizetés, még fel, ki, fel is függeszthetjük a kifizetéseket. Korábban nem voltak ezek a lehetőségek, most megvan. Az első pillért életen, a parcellás rendszert illetően, anélkül, hogy túlságosan belemennék a részletekbe, de az autók GPS-ével provokáltak engem. Van egy pontossági fokozat, a Google gsm -ek között, és amit mi akartunk. Tehát itt, amikor én román miniszter voltam, akkor Romániának pénzügyi korrekciókat kellett végeznie, és ellenőriztük a parcellákat, és itt a, a, a meghatározás foka más. De itt a parcellának a meghatározása nem ugyanaz, mint amit a Google-ból lát az ember. Tehát a, a kifizeté, közvetlen kifizetések meghatározzák a parcelláknak a méretét. Például, hogyha Spanyolországban, vagy Portugáliában, vagy Finnországban, vagy Svédországban vagyunk, akkor vannak olyan parcellák, amelyeket legeltetésre használnak, ugyanakkor ott vannak azért mégis sziklák, vagy fák, és a tagállamoknak gyakran a jelenlegi definícióval pontosan meg kellene határozni ezeket a sziklás és e, fás területeket, e, és figyelembe kell venni a természetes határokat is. Tehát ez itt a jelenlegi probléma. És hogy elkerüljük ezt a hiba arányt, hiszen néha a tehenek és a a juhok legelnek a fák között is, vagy a sziklák között is, és a tagállamok néha azt mondják, hogy ez a terület is támogatható. A számvevőszéknek a szakértője azt mondja, hogy számomra viszont ez nem támogatható terület. Tehát például ez is oka a hibaránynak tehát épp ezért most meg, pontosabban meghatároztuk az állandó legelőknek a fogalmát. 2003-ban erre még nem volt lehetőség. Most a delegált aktusokban 10%-os marzsot javasoltunk, amikor a az állandó legelőkről van szó, tehát ezeket a szürke zónákat is meghatározzuk. Tehát ezért mondtam, hogy 2014-től kezdve lesznek olyan elemek, amelyek ezeket a kockázatokat kiküszöbölik. Tehát ezeket a rossz értelmezési kockázatokat. Gressle asszonynak szeretnék válaszolni, hogy a Portugália, Görögország, Románia 2007 óta miért küzdik problémákkal. 2007-ben azonosítottuk ezt a problémát, és kezdtük őket helyrehozni, hogy a parcellákat megint meghatározzuk. Hát egy országos szinten azért nagyon sokba kerül, és épp ezért költségvetés szempontból, de még fizikai szempontból sem kérhettük a tagállamoktól, hogy újra fényképezzék le ezeket a területeket és digitalizálják. Tehát ezért azt kértük a tagállamoktól, amikor vannak ilyen parcella problémáik, hogy legalább egy harmadát ezeknek a parcelláknak határozzák meg újból, mint évente bizonyos tagállamok esetében ezért ez két-három évig is tarthat. De ez alatt az idő alatt is fizet pénzügyi kiigazításokat a tagállam. Görögország esetében ez 6 volt tehát a nemzeti költségvetésébe a gazdálkodóknak kifizethető összegeknek a 6%-a került bele. A számvevőszék az ellenőrzése során úgy látta, hogy hogy lehet, hogy egy parcella esetében néha csak néhány méter különbségről van szó, nem mindig lehet ezeket látni, épp ezért jelentkeznek a, a hibák. Ugyanakkor a, az értelmezések területén is vannak különbségek, de van igazgatósági, igazgatási ellenőrzés a parcella alapján. De hogyha a támogatható területnek a definíciója nem világos, ott viszont előfordulhatnak ezek az értelmezési problémák. De Görögországban a parcella rendszert teljesen átalakították, és az adatbázis szintjén legalábbis ezt korrektnek találjuk Ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy az ellenőrzők hogyan használják ezt az adatbázist, amikor referenciaként használják a helyszíni ellenőrzések során. De Görögország esetében is két-három évbe telt az, hogy ezt a e, parcella, új parcella rendszert e, e, létrehozzák. Franciaország esetében ugye több év alatt akkumulálódtak ezek a dolgok, épp ezért kell fizetniük most Portugália esetében ugyanez. Amikor azonosították a problémát, akkor kértük őket, hogy a rendszert alakítsák át, de ez évekbe telt. És a jelentésében még nem volt látható Portugália, mert nem volt tartalék, de a cselekvési terveket 2007 óta elvégezték. Majd küldek egy táblázatot a, a korrekciók számaival, a, lebontva tagállamokra, és hogy milyen korrekciók követték ezeket. A behajtott összeg 1 milliárd euró, egy kicsit több, mint 1 milliárd, nem tudom. a hiba arányjal kapcsolatban globálisan az globálisan van meg ez az egy milliárd, vannak olyan tagállamok, amelyek kevesebbet fizetnek, vannak amelyek többet. Tehát nyilván vannak helyek, ahol a probléma jelentősebb. A kappal kapcsolatban 50 milliárdról van szó, de a hiba arány 1-2 százalék volt. 1 milliárd, 50 milliárd, az 2 százalékot jelent. Tehát akkor majd látják, hogy az elkövetkezendő években a 2009-10-11-ben jelentkező hibák esetében a korrekciók növekedtek. Tehát a tagállamok elkezdik megérteni már, hogy ez pénzbe kerül nekik. Még akkor is, hogyha a miniszter követte el a hibát, most idézőjelben, nem ő fizet, de a tagállam fizet. És és ez az időkülönbség, ez hamarabb fog rendeződni. És pedig úgy, hogy csökkentjük ebben a folyamatban bizonyos szakaszok számát, és az Agri főigazgatóság bizonyos dokumentumok, bizonyos értékelés számításokat eh, áttekint, és hogyha egy tagállam időt kér, hogy mintával álljon elő később a károkat és a hibarányt illetően, akkor gyakran rugalmasak vagyunk, és ezt az időt biztosítjuk a tagállam számára. Most pedig ezt az időt rövideni, rövidíteni szerettünk, és bizonyos szakaszokat összeolvasztunk azért, hogy gyorsabban tudjunk döntést hozni. Tehát a belső eljárást illetően rövidítjük az időt, és a, a döntést gyorsabban akarjuk meghozni. Odi úr javaslatokat tett, ezt politikai szinten kell megbeszélni, mind a parlamentben, mind a tanácsban. Tehát, hogy a bizottság mennyiben biztosíthatja egymaga a csökkentett hibarányt, miközben a tagállamokkal osztja a felelősséget. Most 28 tagállam van, és nem, nem, nem pedig 12 vagy 15. Hát ez valós kérdés. Ugyanis E, e, egy tagállam független e, hatóságában bíznünk kell, mert hogyha nem bízunk benne, akkor ki is az Európai Unió, hiszen a bizottság az csak egy eszköz az Európai Unión belül, amelyet a tagállamok képviselnek. A tanácsnak a politikai döntésekkel kapcsolatban van felelőssége, a kapot illetően is, és hogyha a tagállamnak adjuk át ezt a hatalmat, akkor ez a kormány alá van helyezve, és a hatóságnak, az ügynökségnek a pénze is veszélyeztethető, tehát ezzel kapcsolatban a parlament is feltehet magának kérdéseket. A jövőbeli kap, kap egyszerűbb vagy bonyolultabb lesz. vannak benne e, eljárási egyszerűsítések a vidékfejlesztés területén, ezekről beszéltem, tehát egyszerűsített kifizetések, költségek, stb. Aztán az intézkedések meghatározása egyszerűbb, világosabb, hiszen néha a hibák ebből következnek, tehát hogy nem elég világosak. A második pillér esetében a tagállamok egyszerűsíthetik a dolgokat. Az első pillér esetében vannak olyan új elemek, amik korábban nem léteztek, a környezetvédelmi szempontoknak a bevezetése szintén ellenőrizhető kell, hogy legyen. Egy kompromisszum például az volt, hogy a gazdálkodók nagyobb felelősséggel rendelkeznek a természeti erőforrások jó felhasználását illetően. De ezt is eléggé világosá kell tenni, hogy ellenőrizhető legyen. A támogatható területeknek, elsősorban az állandó legelők esetében, de nem csak azokban, a definíciónk sokkal pontosabb most, mint a korábbi jogszabályokban, és így a rendelkezés, és az ellenőrzések is egyszerűbbé válnak. Jó, hogyha ennyit tudnék mondani, de ha óhatják, akkor oszlop, pillérenként is papírra vethetem mindezeket. Greszle asszony, hogyha még vannak kétségei Görögországban, görög országgal illetően, a partszára rendszer és a kifizetendő összegeket illetően, akkor összefoglalhatom, hogy mi történt az utóbbi években. Romániával kapcsolatban vannak a parcella problémák, még mielőtt én elkezdtem volna ezt a feladatomat, akkor is a Romániának az LPS-sel kapcsolatban javításokat kellett eszközölnie. Az első pilléren mennek már a dolgok, a kettes pillérben a, az ellenőrzés minősége és a támogathatósági kritériumok és az ellenőrzések eredményeként felfüggesztettük, megszakítottuk a kifizetéseket, és a, most két-három intézkedések kapcsolatban vannak ellenőrzések, és nyilvánvalóan a pénzügyi korrekciót is kiszámítják majd a második pillér esetében. Az első pillér esetében, mint ahogy mondtam, az ellenőrzés azt mutatta, hogy a rendszer működik, és ahol vannak problémák az ellenőrzések minőségevel kapcsolatban, akkor lesznek korrekciók. Nem rendszerbeli problémákat javítottak ki. A második pillér esetében nagyon figyelmesen kell megvizsgálni azokat az intézkedéseket, ahol problémákat láttunk. Köszönöm. Okay, merci beaucoup. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt äh, auch im Hinblick. Köszönöm szépen. Egy picit äh, késésben vagyunk már, de azért megkérdezem, hogy äh, kérene a számvevőszék képviselője hozzászólni, Kubik úr? Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, hölgyeim és uraim. Három magyarázattal szeretnék szolgálni és levonni egy következtetést. Ami a módszertanunkat illeti, nem volt változás a módszertanunkban az éves jelentés 3-as, 4-es fejezetében. 2011-ben, 12-ben teljesen összehasonlíthatóak az adatok, ami a mintavételt illeti. A harmadik fejezet szerinti jelentés 21. lábjegyzete válaszolja meg ezt a kérdést. Reprezentatív mintát használunk a legjobb becslés alapján 95% megbízhatósága ezeknek az adatoknak. A teljes magyarázatot az egyes melléklet egyes fejezetében, az első fejezetben található a jelentésben. Ami pedig az Ajaxot illeti, továbbra is relatíve alacsony a hiba mérték az Ajaxban, az első pillér tekintetében. Figyelembe kell azt venni, hogy egyetlen rendszer sem az örök létre rendeltetett. Mindegyiknek az a célja, hogy az adott helyzetet megoldja, és szeretnénk az adatbázis minél pontosabb adatokkal feltölteni. Még annyit el kell mondanom, hogy az igazgatási területen még további javulásokat szeretnénk látni. Köszönöm szépen! Szeretne szót kérni? Igen, csak arra hívnám fel a figyelmüket, hogy a vidékfejlesztésnél a két százalék fölött van, a lényegességi küszöb fölött van a hibák aránya. A biztos úr válaszai nagy részt eh, arad választ, amit mi is tudunk, hogy a cselekvési tervek, illetve a nagyobb éberség a pénzügyi korrekciókkal kapcsolatosan hozzájárul majd ahhoz, hogy a hiba arány csökkenjen. Annyit még el kell mondanom, hogy a számvevőszék figyelmet fog fordítani erre a szempontra, és szorosan nyomon követi majd a fejleményeket. Köszönöm szépen. Az előadónak adom meg a szót. Piper úr, van-e bármi, amit hozzá kíván befejezésképp mondani? Csak szeretném megköszönni ezt a nagyon informatív és tisztességes vitát mind a biztos úrnak, mind a számvevőszégi kollégáknak, és úgy gondolom, hogy a következő hetekben lesz még lehetőség majd arra, hogy további részleteket megbeszéljünk. Köszönöm. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Kommissar. Köszönöm szépen akkor Csolos biztosnak a vitát, és le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot.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 Kedves kollégák, akkor kérek mindenkit arra, hogy a beszélgetéseit kint folytassa. Mindenkit tehát arra kérek, hogy folytathassuk ezt a beszélgetést, a magánbeszélgetéseket kívül, a többit itt, aki elmegy, annak kellemes karácsony. folytatjuk a programot. A következő napi rendi pontunk A következő napi rendi pontot jelentem ezzel be, kedves kollégák. A nukleáris leszerelésről írt tanulmány Geyer úr az előadó. Meg is adom a szót. Megint, bocsánat, megnézem. Kinek? Schmidt úrnak és a kolléganő? És a kolléganőnek kettőjük közül Stochava úr vagy Schmidt úr? Schmidt úr, megadom a szót. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy bemutathatom ennek a tanulmánynak az eredményeit a szakbizottságnak. Köszönöm szépen a meghívást, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy takarékoskodjak az idővel, és hogy ne éljek vissza a türelmükkel. Gerhard Schmidt vagyok, az Öko Institute intézménytől. A megbizatásunkat a Költségvetési Bizottságtól kaptunk, kaptuk arra nézve, hogy állítsunk össze egy tanulmányt. amelynek az volt a célja, hogy azonosítsa, írja le és jellemezze a legjobb gyakorlatokat a leszerelés tekintetében Európában. Másodszor, hogy értsük meg, írjuk le és hasonlítsuk össze a leszerelési projekteket Bulgáriában, Litvániában és Szlovákiában, amelyeket az Európai Bizottság támogatott, és hasonlítsuk össze ezeket a legjobb gyakorlatokra vonatkozó példákkal. Végül pedig, és ez nagyon lényeges pont, alkossunk ajánlásokat arra nézve, hogy hogyan lehet javítani ezeket a leszerelési projekteket. Az első feladattal kapcsolatosan kiderült, hogy Európában 88 atomreaktor áll jelenleg leszerelés alatt. Ami nagyon nagy szám, különböző méretű, különböző típusú reaktorokról van szó. Ezek e, többsége Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban található. Ami ezeknek a reaktoroknak az üzemidejét illet, illetve korát, Ezeknek lehet, ezek lehetnek néhány évesek, vagy akár 40 évesek is bizonyos esetekben, tehát nagyon nagy a szórás. A 88 reaktor között, közül csak 8-at szereltek le annyira, hogy ez már végleges legyen, és újra zöldmezős státuszba kerüljenek. Ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatosan, az az, hogy a projektek közül nincsen túl sok, amely lezárult volna, úgyhogy ha a végső eredményeket tekintjük, a költségeket, illetve hasonló szempontokat, akkor nagy részt eh, még nem tudunk végleges választ adni ezekre a kérdésekre. Három példát azonosítottunk, ezeket részletesebben megvizsgáltuk, az egyik az Electricité de France, ami kilenc reaktort von helyez ki üzemből jelenleg. Ez egyébként egy részvénytársaság, de a részvények többsége állami tulajdonban van, és 2002 óta zajlik a leszerelés 11 éve most. Aztán az Energieverke Nord céget is megvizsgáltuk. Ez egy szövetségi tulajdonban lévő társaság. Hat reaktora áll jelenleg leszerelés alatt. Ezek olyan típusú reaktorok, amelyek összehasonlíthatóak a Bulgáriában és Szlovákiában leszerelés alatt álló reaktorokkal. Aztán a harmadik példánk a Sellafield Limited volt, amely az Egyesült Királyságban egy nagy vállalat az országos atomenergia ügynökség felügyelete alatt áll, és különböző üzemeket kell itt üzemből kivonni. Először is megállapítottuk a legjobb gyakorlatokat. Nagyon fontos, hogy teljesen átalakítsák a kijelölt szervezeteket, amelyek optimalizáltak a leszerelésre. Tehát a leszerelés feladatát a működési feladatokkal összevonni olyan megoldás, ami nem vezet optimális eredményekre. Az EDF esetében Franciaországban, illetve az EVN esetében Németországban ez derült ki. A szervezeti felépítés kifejezetten a leszerelésre irányult, és nem arra, hogy a működést tovább vigyék. A második tényező, amit fontosnak találtunk a tanulmányban, az volt, hogy szoros ellenőrzés alá kell vonni a szervezetek igazgatási döntéseit. Olyan intézménynek kell ezt felügyelni, amely részletesen megvizsgálja a vezetőség minden döntését és azt ellenőrzi. Az EVN-nél ez az intézmény a Szövetségi Pénzügyminisztérium volt, az EDF esetében pedig a részvénytársaság vezérigazgatója. A harmadik fontos tényező, amelyet megállapítottunk, az volt, hogy létre kell hozni, be kell vezetni, és folyamatosan működtetni kell egy átfogó projektmenedzsment eszközt a leszerelés során. Ez egészen másként működik, mint az üzemeltetési szakaszban, ahol egy kézikönyv alapján eh, járnak el az üzemeltetők. Kézikönyvek írják le a működtetés minden eh, szakaszát és lépését, és eh, az alkalmazottaknak ezeket az útmutatásokat szigorúan be kell tartaniuk. A leszerelésre nem vonatkoznak kézikönyvek, nincsenek szabványok vagy szabványosított technológiák, illetve eljárások, tehát egészen más a helyzet. A projektmenedzsment eszköz bevezetése megtörtént az EDF esetében is, és az EVN esetében is, és a projektmenedzsment módszereit részletesen ismertetjük a tanulmányban. The fourth thing that needs mentioning még van egy dolog, a negyedik tényező, amit meg kell említenünk, hogy a belső munkaerőre kell támaszkodni a leszerelésben. Azokra a munkatársakra, akik korábban működtették a reaktort, és így támaszkodhatnak az ismereteikre és tapasztalatukra. Viszont át kell képezni a munkaerőt, hiszen új feladatot jelent a reaktor leszerelése. Azután összevetettük az említett eredményeket négy tényező mentén. Bulgáriában, Litvániában, Szlovákiában vizsgáltuk meg a helyzetet. Remélem, hogy színes a kivetítő, igen, ezért szépen lehet látni az ábrát. Látható, hogy a legjobb öt pontból a nemzeti keretek tekintetében, a menedzsment szervezet tekintetében, illetve Szlovákia kivételével a projekt és kockázat menedzsment vonatkozásában még sok kívánivalót hagy maga után a helyzet, tehát még sok lehetőség van a javulásra. A többi tényező tekintetében a szabályozói megközelítés, illetve a költségbecslések minősége, itt nagyon nagyfokú volt a megbízhatóság. A munkaerő szintjén még lehet javítani az eljárásokat a legtöbb esetben. Az összehasonlításban az derült ki, hogy a nemzeti keret továbbfejleszthető Bulgáriában, Litvániában és Szlovákiában egyaránt. A legfontosabb kérdések és hiányosságok Bulgáriában és Litvániában merültek fel. Kiderült, hogy a nemzeti szervezetek, amelyek felelősek a leszerelésért, nem optimális szervezettel működnek, így nem tudják optimálisan betölteni a hivatásukat, és a projektmenedzsment módszereit is lehetne javítani a leszerelés során. Nyolc ajánlást dolgoztunk ki ebben a tanulmányban. Ezeket részletesen megismerhetik a tanulmányból. A nyolcadik pontot tartom a legfontosabbnak, hogy a felelősségi köröket világosan határozzuk meg minden résztvevő fél esetében, minden szereplő számára, aki részt vesz a leszerelés folyamatában. Ezen az ábrán az ajánlásaink láthatók arra nézve, hogy milyen módon kellene a vezetés szintjén átszervezni a nemzeti leszerelési ügynökségeket. Az ábra részletesen ismerteti azt, hogy mely szereplőknek milyen feladatot kellene adni a döntéshozatalban, a döntéshozatal egyes szintjein. A döntéshozatali szintek a következők a stratégiai szint, az operatív szint, és az operatív döntéseket úgy kell meghozni, hogy menedzsment szinten kell kiosztani a felelősségi köröket, a stratégiai döntéseket pedig a nemzeti adminisztráció, illetve az Európai Bizottság szintjén kell meghozni. Összességében ez a javaslatunk ilyen módon kellene a leszerelési projekteket újra szervezni, Meggyőződésünk, hogy ezzel az átszervezéssel javítható a projekteknek az irányítása a hosszú távon. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, äh, Herr Köszönöm szépen, Schmidt úr. Köszönjük a tanulmány lényeges eredményeinek összefoglalására. Megadom megint a szót a számvevőszéknek, és utána az előadónak. Előadó? Geyer úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én ismét úr, köszönöm önnek, munkatársainak, hiszen rengeteg vihart kavartak fel ezzel a tanulmányal. Az európai um, rekonstrukció és helyreállítási, tehát igazából az EBRD mondjuk így egy, sokkal egyszerűbb. Szintén megkapta ezt a dokumentumot, és a reakciójukból is világosá vált, hogy megéri az, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Pontosan ott, ahol a vihar elindult, ott sok mindent befedett a por Úgyhogy meg kellene most néznünk, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a helyzetet. Biztos, hogy nem akarunk olyan helyzetbe kerülni, amikor majd a különböző érintettek fele, felek között a bíró kell, hogy döntsön, de a politikai hát utólagos értékelésben, és erre szeretnék majd visszatérni, biztos, hogy foglalkozni kell majd ezzel az egész helyzettel. A középtávú pénzügyi keretek keretében megint 680 millió eurót jeleztünk előre, és az, hogy az Európai Unió hogyan kezeli majd ezt a, az összeget, annak a kérdése is lesz, hogy milyen adókat tudunk majd még ide irányítani a jövőben. Költségvetés ellenőrző bizottságként mind a három helyszínen jártunk. Én sajnos csak kettőnél tudtam ott lenni, de a kollégák, akik Litvániában és Szlovákiában is voltak, én ugye Bulgáriában voltam, tulajdonképpen összképet kaphattak arról, amit politikailag kell értékelnünk. Egy tényre szeretnék rákérdezni. Azt írták a tanulmányban, hogy a bevált gyakorlatok példájából Franciaország kikerült a képből. Meg van még egy, bár most nem igazán találom. Az összefoglalásban volt még egy terület, hogy kivették Franciaországot. Az előadót nem halljuk, mert nincs bekapcsolva a mikrofonja. A mikrofont legyen szíves kapcsolja be. Igen. Uh, nem három szempontot nem írtunk le, amelyet értékeltünk itt ebben az előadásban, de a tanulmányban részleteiben ismertettük. Tehát az előadás amelynek rövidebbnek kellett lenni, és az egész tanulmány referenciák között különbség van, de részletesen megvizsgáltuk a francia és a német eseteket. Körülbelül a megoszlás körülbelül azonos volt. Jó, akkor a bevált gyakorlatoknál a management summary nézek, ott ugye azt írták, hogy az Egyesült Királyság merítjei, ahogy az angol írja, tehát azok, amelyek érdemként lehet meghatározni, azok meghatározhatók. Kérdésem az, hogy mi a különbség a többihez képest. Aztán fontos, hogy a nem egészen meghatározott felelősségi körökre is kitérjünk, hiszen erre több figyelmet kell fordítani. A három projektben a felelősségi köröket, és ezzel a helyi vezetőséget, tehát a szlovák vezetőség legjobb megvalósítási verzióit is felsorolják. Az ottani hatóság a nukleáris leszerelést végzi, állami vállalat, és természetesen ennek vannak erősségei és gyengeségei. Erőssége az, hogy egy kézben van központosított, a kockázat pedig az lehet, hogy állami hatóságként adott esetben nem lehet elég független a kormányzattól. Grészle asszony aggodalmát teljesen jogosnak tartom. A kiírásoknál nem egészen világos, hogy mit is kapunk majd a pénzért. Tehát a, a költségszámítás, mint hogyha nem olyan erősen a magángazdaság jellemzői felé orientálódna, mint ahogy azt elvárnánk egy ilyen jellegű vállalatnál. Fontosnak tartanám tehát, hogy hogyan értékeli ezeket a mellette ellene szóló érveket. Láttam azt is, hogy az ajánlások között javasolják, ajánlják a megosztott finanszírozást. A bizottság és a számvevőszék vajon látja-e a jogalapot egy ilyen konstrukcióra? Vagy mit kellene nekünk, a parlamentnek ehhez kérni a bizottságtól? Tehát hogyan lehetne egy ilyen javaslatot végrehajtani? Milyen eszközre lenne szükség? Köszönöm. Most közvetlenül akar válaszolni rá? Jó. Vergessen. Um, I don't think... Nem hiszem, hogy ez itt idevágó. Ez a szervezet magánvállalkozás vagy állami hatóság szerint is felállhat. Mindkét esetben az EDF és az EWN SRT-ben más volt a struktúra, de mind a kettő hatékony volt. Tehát a német pénzügyminisztérium ellenőrizte az igazgatós tanácsnak a stratégiai döntéseit, de ez nem annak a következménye volt, hogy a, a leszerelési struktúra nem volt hatékony, vagy a külső munka nem volt hatékony. és ez nem hozott magasabb összeget, mint szükséges lett volna. Németországban minden állami és államilag ellenőrzött vállalkozás volt. Az EDF-nél sem ez volt a helyzet, ez egy magán, részben magán cég volt. Tehát nem szükséges, hogy az államilag ellenőrzött leszerelés kevésbé hatékony, mint a magán tulajdonban lévő inkább attól függ, hogy a leszerelő hatóság milyen struktúrával rendelkezik. Hogyha ez a vállalat nagy, magas kompetenciával rendelkezik a döntéseket illetően, akkor ők optimális döntéseket hoznak. Ha ez a helyzet, akkor az ellenőrző hatóság, általában a minisztérium, megfelelően kellene, hogy elvégezze a munkáját, és, és részletesen ellenőrizze az igazgatóság munkáját, a vezetőség munkáját. Mindkét esetben, mind az EDF és az EWN esetében azt látjuk, hogy a saját munkaerővel kell a leszerelést végezni, és minél kevésbé vonják be a külső szakértőket. Ugyanis a belső munkaerőt át lehet képezni, hogy a tervezést elvégezzék, vagy a tényleges munkát. Tehát inkább a leszereli ügynökségnek a részleteivel foglalkoznak, mint a közbeszerzési, közbeszerzés részleteivel. Mind Németországban, mind az EDF-ben foglalkoztak ezzel, de csak kis mértékben. És ezért volt ez a két példa hatékonyabb mint az UK esetében, ahol egy szerződtetett vállalkozás végezte el ezt a munkát. És a, tehát csak a Nemzeti Ügynökség volt az ellenőrző hatóság, és minden, az összes többi munkát egy külső egy ügynökség végezte. És épp ezért kevésbé volt felelős a munkájáért tehát a, a munka negatív eredményeiért. As concerns the, the, uh... Ami Tehát azok projekteket illetően, amelyet mind a LK, mind a tagállamok ellenőriztek, az megerősítette a nemzeti hatóságoknak az érdekét, hogy, tehát hogy hatékonyan végezze el ezt a munkát. Szlovákiában a Zsavisz például ebbe az irányba lépett el, ugyanis a legtöbb szlovák alprojekt tett az EK ellenőrizte közösen Szlovákiával. Tehát ez egy olyan tény, amely a leghatékonyabbá tetti, tette a leszerelésnek az irányítását. Ja, vielen Dank. Jetzt... Äh, Köszönöm szépen a számövőszék képviselőjének fazekasurnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm azt, hogy meghívtak minket erre az ülésre, és így lehetőséget kapunk arra, hogy a tanulmányról és általában erről a nagyon fontos kérdésről elmondjuk véleményünket. Mielőtt megtenném ezt, szeretnék szívből köszönetet mondani a magam és a számvevőszék nevében. Önnek, Geyer úrnak, az előadónak és minden kokobutagnak. tagnak. Először is azért mondok köszönetet eh, konkrétan, hogy ezt az igen átfogó tanulmányt a, a nukleáris eh, leszerelésről, irányítás és költségek kérdéséről napirendre tűzték. Ez a tanulmány nem csak, hogy nagyon fontos ajánlásokat és megállapításokat tartalmaz, a bulgár, a bolgár, litván, szlovák eh, atomerőművek lekapcsolásáról és leszereléséről, hanem azért is, mert a jövőben további EU-n belüli leszerelésekhez kézikönyvhöz is használhatjuk. Megemlítik azt is, hogy ma már 88 reaktort kapcsolnak le, illetve szerelnek le, vannak a leszerelés folyamatában, és több száz követi majd még ezt. Éppen ezért Nagyon fontos lesz, hogy az Európai Unió bizottsága a jövőben ezekre vonatkozóan a hatáskört átvegye. Nos, ehhez ezt a kézikönyvet bizonyára jól fel lehet használni. Mégis általában elmondanám, hogy nagyra értékeljük és köszönjük. Különösen azt, hogy a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság kezdeményezte, hogy ezt az igen fontos kérdést végig gondolják. Akkor, hogyha az elmúlt évek eseményeit végig gondoljuk, áttekintjük, akkor igazából láthatjuk, hogy akkor Kobo 5 évvel ezelőtt jogosan betette fel a kérdést. Vajon ezeknél az atomerőmű leszereléseknél minden jogszerűen és rendszerszerűen történik-e. És az Európai Unió eddig 2,8 milliárdos hozzájárulását költségvetés hatékonyan hatá, használják -e fel. Nos, az Európai Számebőszék ezekre a kérdésekre próbált válaszolni, és ezért egy tanulmányt, egy rekordot próbált összeállítani. Az Európai Számvevőzék szívesen vette fel ezt a feladatot, és megfelelő vizsgálatokat követően 2011-ben egy, rendk- egy rendkívüli jelentést 16 per 2011-es jelentést adta ki, amelyet a Kokobo már részletesen megtárgyalta és el is fogadta. Úgyhogy nincs megfelel, nem ez a megfelelő idő arra, hogy ezeknek az állam, megállapításait és ajánlásait újra most elővezessem. Talán elég, hogyha mm, elmondom, hogy ez a jelentés is azt állapítja meg, hogy súlyos hiányosságok voltak az EU támogatások végrehajtásánál, felhasználásánál. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentésünk csak az, e, az EU hozzájárulásokra tudott figyelni, hiszen ami megbízunk mindig a bizottság. De az ajánlások és megállapítások alapján, amelyeket a bizottság is elfogadott, nagyon fontos lépéseket indítottak el, ahogy a Kokoba is mondta, fáradtság nélkül a három érintett országba is ellátogattunk. Ott, ott akartuk hely, a helyszínen ott akartunk megbizonyosodni az intézkedések végrehajtásáról és sikeréről. Öt év múltán megállapítható, hogy legalább tudjuk, hogy hol vagyunk, és hogy tudjuk, hogy milyen feladatok várnak még ránk. Először is tényleges örömmel, elégtétellel állapíthatjuk meg azt, hogy az EU hozzájárulása révén minden atomerőművet lekapcsoltak a lekapcsolások nem visszafordíthatók. Ezt a pontot szeretném hangsúlyozni, hiszen a visszafordíthatóság gyakran kérdés volt. Tulajdonképpen az egész új gyakorlat fő célját, a nukleáris biztonságot így elértük. Nagyon fontos feladatok is vannak a tanulmány alapján, még előttünk, és ezeknek költségei is vannak. Tudjuk azt is, hogy annak ellenére, hogy 680 milliót rendeltünk előre a következő költségvetési periódusra, mégis jelentős hiányosságok vannak. Ugyanakkor nagyon fontos szervezési gyengeségeket is megállapítottunk, amelyek azért fontosak, mert az időarányos és költségkereteken belüli végrehajtást kellene, hogy biztosítsák. Ön is jelezte, hogy etéren még jelentős javításokra van szükség. Nyolc fontos javaslatot, ajánlást tett erre vonatkozóan. Először is nem a számövőszék feladata ezeket az ajánlásokat értékelni. Mi majd, hogy ha végrehajtották őket, akkor fogjuk a végrehajtásra vonatkozó véleményünket összefoglalni. De végül és az előadó által helyesen feltett kérdésre vonatkozóan a felelősséggel kapcsolatban hangsúlyoznám. Ugyanúgy az önök, mint a mi tanulmányunkban helyesen, illetve hát önök helyesen átvették tőlünk, hogy teljesen mindegy, milyen szervezeti struktúrát vesznek át. A végleges, a, a legvégső felelőssége az EU források felhasználásának végleges felelőssége a bizottság felelőssége. A bizottság a számvevőszék megbízója, a Kokobu partnere, a bizottság feladata, hogy az önök javaslatait végig gondolja és végrehajtsa. Köszönöm szépen, elnök úr! Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen a számvevőszék képviselőjének, és most a szót a bizottság képviselőjének adom meg. Kinek? Kinek tehetem meg? Ki van jelen a bizottság részéről? Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom. Elnézést kérek, nem mutatkoztam be, Rényfönöcsi vagyok a 01-es egységtől érkeztem, a számlák egyeztetésével foglalkozom. A bizottság természetesen nagyon komolyan veszi ezt a jelentést, és nagyon sokat dolgozunk azon, hogy döntést hozzunk a folytatásról. Az NR beli kollégáink, akik Luxemburgban dolgoznak, és el kellett volna jönniük ma délelőtt, sajnos nem tudtak megjönni, de mégis itt vannak legnagyobb meglepetésemre. could, could not make it, but apparently there's some mis- Nem, mégsem uh, tudnak itt lenni, de valamiféle félreértés történt. Hogyha vannak kérdések, akkor ezeket lejegyzem. és elnézést kérek amiatt, hogy most azonnal nem tudok válaszolni a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnézést ezért a kis uh, kavarodásért. Én is úgy tudtam, hogy az NG részéről nincsenek itt a kollégák, de örömmel látom, hogy mégis itt vannak. Üdvözlöm Önöket, és most meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megerősítem, hogy itt vagyok. De persze mindenkivel előfordulnak ilyen kis félreértések. A Költségvetési Főigazgatóságról jövő kollégám valamit elmondott, amivel én is egyetértek. Nagyon nagy érdeklődéssel és figyelemmel tanulmányozzuk ezt az érdekes jelentést. A bizottság forrásainak felhasználásának témája nagyon fontos az Európai Unió állampolgárai számára. mi szolgálatainknak pontosan az a feladata, hogy mindent megtegyünk a többi érdekeltel való együttműködésben. Ahogyan az első elemzésünk eredményei rendelkezésre állnak, azonnal kezdtünk gondolkodni bizonyos fenntartásokon. Hiszen nagyon technikai kérdés ez, és nagyon fontos, hogy ezt összekapcsoljuk a valósággal, hogy mivel mi műszaki és tudományos képzés képzettséggel rendelkezünk, és együttműködünk ezekkel a, az üzemeltetőkkel. Néhány dologra szeretnék rámutatni. Az egyik például arra vonatkozik, hogy milyen áttekintést hiányolunk bizonyos mértékben ebből a tanulmányból. Ebben a kontextusban két szempontot kell figyelembe venni, a politikai és a szervezeti szempontokat, hogy az adott országban hogyan szerveződik a kormányzat, illetve maga az atomerőmű. Az időbeli tényezőt is figyelembe kell venni. 2011-ben az Európai Számbevőszék kiadott egy nagyon fontos jelentést, és jelentéseket is tartalmazott ez a jelentés, amelyeket hamarosan végre is hajtottak az érdekeltek, és látjuk az eredményeket. Tehát az is nagyon fontos, hogy ne csak egyfajta pillanatfelvételt lássunk, hanem azt is mérjük, hogy a 2011-es számbevőszéki jelentés ajánlásai hogyan valósulnak meg. Mi már most látjuk az Európai Bizottság részéről, hogy milyen változások történtek. Aztán két további észrevétel. A kiválasztott tagállamok egyike olyan tagállam, ahol lebontás alatt vannak, leszerelés alatt atomerőművek, Franciaország, Egyesült Királyság és Németország voltak a kiszemelt példák. Franciaország és Egyesült Királyság tekintetében kevés a háttérinformáció, Németország esetében pedig sok, ezért nagyon nehéz megítélni, hogy milyen elemzésre jutottak volna egy homogénebb információhalmaz alapján. Franciaország esetében még nem zárultak le a leszerelések, nagyon elhúzódnak. Az Egyesült Királyságban a Cardelhol nagyon kis üzemméretű atomerőmű, ezért ennek a cégnek csak egy nagyon kis arányban fedi le a tevékenységét. Azután még egy negatív vélemény, amit a jelentés tartalmaz a plazma erőművekkel kapcsolatosan, illetve a leszerelt anyagok eltávolításával kapcsolatosan. Véleményünk szerint eh, ezek a megállapítások műszakilag nem megalapozottak egyáltalán, és nem veszik figyelembe, hogy eh, a, az ajánlattételi felhívás eh, során véghez vittek egy környezetvédelmi hatástanulmányt is. Illetve a projektmenedzsment egység, ami egy erőmű szerkezetének, szervezetének része, ezt nem szabad elkülönült egységként kezelni. És úgy gondolom, hogy pontosan emiatt néhány következtetés egy kicsit tévútra tévedt. Hallgassuk meg az EBRD képviselőjét is, Novák úr, üdvözlöm Önt a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy megszólaljak a szakbizottság előtt. Amikor Schmidt urat hallgattam ma délelőtt, sokat gondolkodtam azon, amit a bevezetőjében mondott, illetve az elemzésében kifejtett. Valóban nagyon sajnálatos, amikor egy atomerőmű működését összemossák a leszereléssel, vagy átfedések vannak a kettők között, ez nem helyes. A kormányzati ellenőrzés, illetve a leszerelés kezelése mind olyan tényezők, amelyeket figyelembe kell venni, erős projektmenedzsmentre van szükség. Ki kell használni azokat a munkatársakat, akik korábban működtették az arról művet, őket kell átképezni, ebben száz százalékig egyetértünk, ez mind nagyon szép, de a legfontosabb megállapításom a jelentéssel kapcsolatosan, hogy ez tényeken alapul-e. Úgy látom, hogy az a tények között nagyon sok hibát fedezhetünk fel, ezért nem tudjuk komolyan venni a következtetéseket sem. Szeretnék rámutatni néhány tényszerű tévedésre. Már a prezentáció is tartalmazott ilyesmit, beszél a benchmarkingról, illetve az összehasonlításról, az új weboldalról, ami nagyon meggyőzőnek tűnik, de némileg megalapozatlan sok ország számára ez inkább sértés, mint segítség. Néhány példát mondanék arra, hogy mit, mire is gondolok most. Általában nem különb- teszünk megkülönböztetést a leszerelés vezetése tekintetében. Ezt az üzemeltető szervezetnek kell véghez vinnie a kormány felügyeletével. De nem teszünk különbséget e között, illetve az olyan követelmények között, amelyeknek az a célja, hogy a közpénzeket védjük. Ez nagyon fontos a pénzmozgások és az üzem vezetése között, illetve leszerelés irányítása között különbséget kell tennünk. Ez két külön kérdés, és fontos a megkülönböztetésük. Azután a különböző szereplők szerepkörei. Itt nagyon sok tényszerű tévedést tartalmaz a jelentés, és erre néhány egyszerű példát felé szeretnék hozni. Nem igazán értem, hogy egyáltalán hogyan lehet elkövetni ilyen hibákat. A címzett kormányzat a jelentés szerint megfigyelő a közgyűlésben, de ez egyszerűen nem igaz. Teljes döntéshozatali joggal vesz részt a kormányzat ebben a testületben. Az EBRD előkészíti a projekteket, mondja a szöveg, ez nem így van. A projekteket az üzemeltető szervezet hozza létre, és utána a közgyűlés jóvá hagyja. A jelentés azt mondja, hogy a PMU konzulens az EBRD-vel szerződéssel rendelkezik, de nem, hanem az üzemeltető szervezettel van szerződésben, és azután választják ki, hogy az üzemeltető szervezet kidolgozta a hatályt, a feltételrendszert, illetve eldönti, hogy melyek azok a további erőfeszítések és szaktudás, amire szükségük van a vezetői szervezetben, és melyek azok az ismeretek, amelyek miatt a tanácsadóhoz kell fordulni. Végül pedig, ami az érvemnek eh, talán a legfontosabb része, azt mondja a jelentés, hogy a PMU a szervezeten kívül áll, ez nem így van. A PMU az igazgatási szervezetnek egy egysége. Tehát a teljes ténybázis, amin ez a jelentés alapul, téves. Nem is értem ez, hogy történhetett. A bizottságbeli kolléga már megemlítette, hogy a jelentés nem veszi figyelembe azokat a sajátos körülményeket, amelyek a három országban jelentkeztek a lezárás időszakában, és azt követően korai lezárás történik most, és politikai döntés ennek az alapja. A szovjet örökséget is figyelembe kell venni, folytatták a, az atomerőművek működését, ami sajnálatos, de tény, ezt nem veszi figyelembe a jelentés, és ezért a Grészfelddel való közvetlen összevetés, össze hasonlítás méltánytalan és félrevezető, hogyha ezt veszük benchmarknak. Aztán Breyer úr is elmondta, hogy a jelentés nem veszi figyelembe azokat a fejleményeket, amelyek azóta következtek be, hogy a számvevőszék jelentést készített a témában. Azokról a megállapításokról van itt szó, amelyeket három évvel ezelőtt tett a számvevőszék, a bizottság és mindenki más, aki ebben a rendszerben illetékes lépéseket tett az ajánlások nyomán. Nem is akarok több részletet megosztani önökkel ezekkel a példákkal kapcsolatosan, már ami a plazma technológiát életi Bulgáriában. A jelentés ezt példaként hozza fel a rossz igazgatásra, illetve a bizonyítatlan kísérleti technológiák alkalmazására ez teljesen megalapozatlan. Olyan technológiáról van szó, amelyel kapcsolatosan megoszlanak a szakértői vélemények, ez nem szokatlan ebben az iparágban, de nagyon jól működik például Svájcban, és ez egy olyan technológia, amelyet köztiszteletben álló cégek szállítanak sok EU tagállam számára. Ami az alapelveket és az eljárásokat illeti, itt is sok félreértés és téves tényállítás található a szövegben. A beszerzési folyamatok, az EBRD közbeszerzési szabályai nagyon fontos elemei a közpénzek védelmének, az Európai Unió adófizetői pénze védelmének. Az Európai Bizottság a közelmúltban megrendelt egy tanulmányt, amelyben megvizsgálták 885 millió euró értékű, összértékű szerződésnek a felhasználását, és nulla értékű hibát találtak ezekben a projektekben, amelyeket ebből a forrásból finanszíroztak. Összefoglalva, a jelentés nem tartalmaz olyan elemzést, ami a programok teljesítményét vizsgálná, tényszerű tévedéseken alapul, szóbeszéden alapul, téves állításokon, ezért elkerülhetetlen, hogy a következtetéseit sem tudjuk megalapozottként figyelembe venni. Köszönöm szépen! Most megnyitom a szakbizottságban a vitát. Grészle asszony régóta jelentkezik. Nagyon türelmes voltam, mert ez egy rendkívül fontos vita, talán jó lenne, hogyha a, az Ökoinstitút is elmondaná a véleményét. Vitnalina litvániai helyzetéről szeretnék szólni. Végül is úgy bontották vissza, a, illetve úgy szerelték le, hogy a zöld mező is a végén láthatóvá vált tulajdonképpen csak így lehet az egész folyamatot is értékelni, de hát ennek még a, nem értünk a végére. Jelezném azonban, hogy a leszerelést nem egy ilyen közös irányításként szerveztük meg. A tagállamok nem úgy befolyásolják mindezt, mint a strukturális alapoknál vagy a mezőgazdaságpolitikában. Úgyhogy a mi szempontunkból szerintem ez helyes is volt, és hát világos. Én szerintem a következtetései között vannak túlzottan általánosak is mint hogyha egy ilyen közgazdasági tankönyvből lett volna kimásolva. Persze, nagyon fontos, hogyha kevesebb az átfedés, akkor egyszerűbb, hogy világos irányításra, világos struktúrákra van szükség, ez mindig az. De pont azon a területen, ahol sok a szereplő, a donorok erős helyzetben vannak, akkor a közös felelősség, az EU bizottság közös felelőssége nem egyszerű. Ebből a szempontból valóban jól működik a dolog, de mind, ugye mindhárom atomerőművel erőműben jártam, és semmi okom nem volt arra, hogy a profiz, bárkinek a profizmusát is megkérdőjelezzem. De hogyha úgy akarjuk felhasználni a pénzt, hogy ezekben a tagállamokban a lehető legnagyobb mértékben megvalósuljon a leszerelés, a visszaszerelés, az jobb, de egyszerűen nem úgy, hogy azt mondjuk, hogy várjatok csak, majd utána kaptok pénzt. Ez nem jó üzenet, mert így a leszerelés soha nem lesz jó. Nem olvastam végig még a tanulmányt, de bár megteszem. Mint mondtam, az egész folyamat közepében vagyunk, úgyhogy értem, hogy azt akarja megvizsgálni, hogy mi az, ami előrébb visz minket. Hát a tanulmány sem túl korán, sem túl későn, hanem épp a megfelelő időben érkezett, ez is ritkán fordul elő, és igazából valóban nehéz elmondani, hogy mi az, ami előrébb visz minket az eddigi folyamatok értékelésében. Amit azonban fontosnak tartok az az, hogy az utánunk jövők is lássák, hogy mik a kérdések. Hogyha Ignelinában valami nem történik, akkor mondjuk az utánunk jövők öt év múlva lássák, hogy hogy mi történt, nehogy azt kérdezik, hogy te jó ég, tényleg nem vették ezt az egészet észre. Ignalina szerintem a legfontosabb kérdés. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam még elolvasni, egyszerűen nem jutottam még el ide, idáig a, válasz, a kormányzati válaszokat nem tudtam a kérdés katalógusunkra sem feltenni. Igyekszem, karácsony utánra egészen biztos elkészülök vele, Tudom, hogy jelentős sikerek is vannak, és a leszerelés, a visszabontásnak a profizmusa is nagyon fontos, és az elhatározottság is. De igazából nehezen tudom elfogadni ezt a tanulmányt, a használságát sem igazából látom. Talán elmondaná, talán elmondaná nekünk azt, hogy mi a többletértéke. Köszönöm szépen. Időben amúgy sem sikerül, de azért Kálfinónak megadom a szót. Uh, uh, Köszönöm szépen. A bizottság által elmondottak alapján a, az EBRD az katasztrófa. De hát a jelentés mindenesetre jó ahhoz, hogy vitát kavarjon. Szerintem a tények nem helyesek, nem korrektek, némelyik elavult. A 2008-as számvevőszék előzetes jelentésének az adatait használja fel, amit megváltoztattak a végső jelentésben. Több kérdésre is szeretnék reflektálni, hiszen nagyon fontosak a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban folytatott folyamatokat illetően. Az első kérdés a különböző európai esetekkel foglalkozik. Ön az első kritikájában azt fogyalmazta meg, a, hogy a vezetősi jelentéssel kapcsolatban mi a helyzet. E, a, és ez nem helyes, mert a jelentési követelményeket illetően és az egész folyamatot illetően világos a folyamat. Egy csomó e, e, diagram és más is mindezeket egy, ezt bizonyítja. Aztán hallottuk a plazma berendezést is, ezzel kapcsolatban is sok vita volt. Azt nem tudom elfogadni, hogy azért választották ezt a rendszert, mert ez egy világos rendszer jelentés és más rendszerrel rendelkezett. Különböző rendszerek vannak Európában, de az összes érdekelt felett, a bizottságot és a szakértőket is bevonták, Bulgáriában a tagállamokból is szakértőket bevontak, tehát nem hiszem, hogy ez egy kaotikus döntéshozatalra mutatna, vagy ellenőrzésre. A jelentésben vannak olyan megjegyzések, amelyben például száz szakértőről beszél, zárójelben van a szakérte, amelyek nem tudom, hogy mire utalnak. Hát nyilvánvalóan a nukleáris területeken dolgoznak ezek a szakértők. Nagyon fontos, és Gressle asszony is említette, hogy a késlekedések, eh, tehát eh, hogy elnyúlnak a dolgok, és nyilvánvalóan ezek vannak a tagállamokban, eh, azt jelentik-e, hogy további finanszírozásra van szükség? Ez a számunkra fontos kérdés. Nos, ezt megvizsgáljuk száz projektből négy késlekedés van, és nem jelent az európai költségvetésből további kifizetéseket. Ugyanakkor, és ez nem látszik a jelentésben, a lezárásnak az, az időpontját lerövidítették 2035-ről 2030-ra. Nyilvánvalóan a problémákról beszélni kell, különböznek a vélemények, de bennünket az európai alapok hatékony felhasználása nyilvánvalóan érdekel, és ezért részt veszünk a vitákban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kálfin kollégám, a Henszkája. Azt mondtam Jensnek, hogy ezt a vitát én most nem úgy tekintem, hogy bíróként lépjünk fel az EBRD és az Ökointézet között. Nem, mert vegyük tudomásul, hogy a két fél hogyan vélekedik, és a politikai következtetéseket ezekből persze le kell vonjuk most, amin már időben elkéstünk, és, miben, és amiben nem, az majd természetesen tisztázható. Egy dologra mindenképpen vissza szeretnék térni. Azt hiszem, hogy ez fontos a politikai döntésnél. A, a közigazgatásnak, az adminisztrációnak az ereje, szerepe, a bizottság, a bank is jelezte, hogy nehezen lehet projekteket összehasonlítani, mert három tagállamban, a három tagállamban, amiről beszélünk, a közigazgatási szervek nem nagyon ismerik ezeket az eljárásokat, saját tapasztalatokat most szereznek, és a vasfüggöny lehomlása, illetve a csatlakozás óta a régi tagállamok közigazgatási erejét próbálja magának is megszerezni, elérni. Persze, ezt elfogadom, de ez egy olyan politikai értékelés, amit el kell fogadnunk, és a bizottság sem hanyagolja el ezt a szempontot. Az Ökoinstitút tehát és tulajdonképpen én előadóként is ezt a feladatot mondtam, azt kellett, hogy megnézze, hogy hogyan lehet összehasonlítani, más tagállamokban történik. És mit lehet tanulságként levonni mindebből e három tagállam helyzetére vonatkozóan. Ugye az almát a körtével hogyan lehet összehasonlítani? ez lenne a feladat. De hát senki nem várhatja el, hogy a bolgár, litván és szlovák közigazgatási szervek úgy működjenek, mint a német vagy francia közigazgatási szervek, akik 45 óta sokkal jobban ki tudták ezt építeni. Nos, ez a mi feladatunk. És az Ökoinstitút tulajdonképpen ezt a feladatot kapna, ezt előadóként meg kell, hogy mondjam. Igazuk van, hogy nehezen összehasonlítható, de hát ezt tudjuk. Nem lenne tisztességes azt mondani, hogy azt várjuk, hogy ezekben az országokban minden úgy működjön, mint Németországban, Franciaországban vagy Nagy-Britániában. Ezt nem tehetjük meg, és az elődeink politikai értékelésében ez ugyanúgy bizonyára szempont volt. Ami fontos, mindannak tükrében, amit láttunk, az most az, hogy megnézzük, hogy mindez milyen határidő kitolódást, milyen költségnövekedést okozott a bank, a bizottság, hogyan tudja pozitívan befolyásolni EU szervekként. Ugye nekik van EU szerveként arra feladat, hogy közvetlenül előírjanak valamit egy tagállamnak. A helyszínen nyilvánvalóan ezeket a folyamatokat optimalizálni kell, és az eddigi, az eddig feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni. Politikailag számunkra az a fontos, hogy ön mindaz, amit a bizottság forrásként biztosítani kíván, a nukleáris leszerelésre elegendő lesz e a következő lépésben, vagy pedig már most látunk problémákat, olyan problémákat, amelyek ezeket a projekteket tovább halasztják, és ezért drágábbá teszik. Ez az első. A második dolog, a vita profi mm, segítése érdekében Marineski kollégával, az EPP illetékes előadójával megpróbáltuk nagyon intenzíven megvitatni azt, hogy az ő politikai álláspontja a, 2020, a 2020-as tervek alapján reális-e vagy sem. Én úgy látom, hogy időbeniségében semmiképpen sem, mert legalább 28-ig lesz erre szükség 2028-ig. Aztán azt is megnéztük, hogy az összegek megfelelőek-e, ugye a kollégák politikailag is ezt megpróbálták értékelni, és hogy mikor állítsuk le az anyagi támogatást. Az én felfogásom az az, hogy a cél a teljes leszerelés lenne, és a politikai vitát nem ebben a szakbizottságban kell lefolytatni, hiszen itt nem biztos, hogy megvannak az alapok ahhoz, hogy eldöntsük, hogy a költségeket med, meddig kell fedezni, és mekkorák a várható költségek. Ugye a számítások szerint Szlovákiában 120 millió hiányzik. Jó, lehet hogy mondani, hogy jó, majd a 2020-as többéves pénzügyi keretben megkaphatják, és akkor majd esetleg újra kezdjük, a, újra nyitják a vitát, hogy a leszerelés továbbra, atomerőmű leszerelés továbbra is finanszírozzák-e vagy sem. De érdekes lenne az is, hogy például mennyire lehet ebben a 120 millióban bízni. Az alapján, amit eddig profi módon felhasználtak, lehet-e ebben bízni? Nos, ezek azok a kérdések, amelyeket fel kell majd tennünk, Inge is erre vonatkozóan mondta, hogy ezek a kérdések a következő parlament számára lesznek sürgetőek. Köszönöm szépen Geyer kollega, Ehrenhauer úr a következő, bár éppen most ment el, Celler úr. Ähm, Köszönöm, elnök úr. Én is tagja voltam a kosztodúi delegációnak, úgyhogy erre vonatkozóan és az ottani benyomásaimról tudok beszélni. Meg kell, hogy mondjam, hogy két kettős érzésekkel tértem haza. Bulgária a csatlakozás előtt és után kötelezettséget vállalt arra, hogy a kostorúi atomerőművet legalább részben leszereli ugye egy egységben még van, még működik, az ötöst és a hatost most építik, sőt, még lesz egy hetedik is. Tehát az egytől négyig való egységeket le, le kell szerelniük. Erre pedig Bulgária nem jelentéktelen forrásokat kap az Európai Unióból. Egyrészt a leszerelésre magára és az atomerőmű visszabontására, másrészt pedig ebben a kalapban jelentős összeg van arra is, hogy az atomerőmű leszereléséből adódó energiaellátási költségeket fedezni tudják az energiahatékonyság, más alternatív energiaholtozók feltárását, stb. Tehát ilyenekre. Az volt azonban a benyomásom minden beszélgető partnerünkkel való tárgyalást követően, hogy az atomerőmű leszerelésére vonatkozó döntést igazából senki, szinte alig valaki fogadta el. Már abból is látszott, ahogyha az egész kérdést felfogták. Egyértelművé tették azt, hogy az atomerőmű jelentős része a bolgár független energia, elsősorban elektromos áram vagy villamos energia ellátásnak. Ezért hiányosságot jelentene, hogyha leszerelnék. A folyamat ezért is lesz hosszabb, ezért is vannak benne mindig halasztások, ezért mondanak mindig olyan ér, érveket. De természetesen egy sor olyan dolog is van, amit már korábban kellett volna ismerni, vagy hiányoznak a plusz kapacitások, létesítmények a leszereléshez. Ezt mind ki kellett építeni a lebontáshoz de nagyon sok kérdés, ahogy az előttem lévők elmondták, mégis nyitva marad. És ha 2012-ben 12-ben volt is vita Bulgáriában arról, hogy legalább a kettő leszerelt egységből újra üzembe lehetne helyezni azért, hogy a, a villamosenergia ellátást javítsák Bulgáriában, és hogy ezt a, kon, a kormány azzal hárította el, hogy a szerződéses kötelezettségei az Európai Unió felé ezt nem teszik lehetővé. Nos, ebből én azt látom, hogy a koncentrált eh, feladat eh, megoldásra nincs meg az akarat, ami a felelősségi köröket illeti. Nos, én ugye mindig csak a külső benyomásaim alapján mondom ezt, a legkülönbözőbb intézmények akiknél, akikkel találkozunk, mindenkinek volt egy kis felelősségi része, de senki nem mondta azt, hogy a folyamat egésze az ő feladatköre. Ez igazából engem arra emlékeztetett, ugye én magam a Német Demokratikus Köztársaságban nőttem fel, ez nagyon erősen az ottani akkori szocialista viszonyokra emlékeztetett, ami akkor egy közgazdász könyvében, akit ki is utasítottak az NDK-ból, Báró a könyvében szervezett felelőtlen felelősség hiánynak nevezett, tehát mindenki maga előtt tolja és hárít. 2012-ben, akik a visszabontás leszerelésért feleltek, ez ugye a szeráf volt, 650 alkalmazottal dolgozik. A, a leszerelésnél azonban mondjuk 35-en voltak csak e, jelen, ez mind bizonyítható tény. A fűtőszálakat Oroszországba vitték azért, mert ott nem volt lehetőség a tárolásra. Az, hogy visszahozzák-e, vagy bérlik, vagy véglegesen megoldották, elvitték nos, ez megint bizonytalan. Ugye nincs felelőse ennek, hogy eldöntsék, bár pedig rengeteg pénzbe került ez is. Nagyon sok egyéb dolog van még, amit el lehetne itt most mondani. A kérdés az az, hogy ugye több mint 200 millió használtak fel energiahatékonyságra, vagy más energiahordozók termelésére. Nos, a kérdés, hogy ez a 200 millió is, amikor feltettük a kérdést, hogy hogyan használták fel, arra is csak nagyon hiányos válaszokat tudtak adni amikor azt kérdeztük, hogy nincsen más kormányzati hatóságnak információja erre vonatkozónak, aminek nagyon, mindig nagyon negatív vagy kritikus választ kaptunk. Szóval nekem mindez azt mutatta, hogy Németországban például megvan az a szervezettség, hogyha kívülről kapunk pénzeket, akkor azt hogyan használjuk el. Tehát, hogyha ez nincs, ugye nálunk megvan a lehetőség, hogy ezt felhasználjuk, de másutt, ahol ez nincsen, akkor ugye csak azt remélik, hogy ha, hát hogyha még jön a pénz, akkor valahogy majd csak túléljük a helyzetet. Ez az NDK gazdasága, amely 99-ig dolgoz, dolgozott, 99-ig jelentős hatás volt, már 87-ben mondták, hogy egyszerűen megoldhatatlan feladatok vannak a Szóval úgy gondolom, hogy egy picit erre hasonlított ez az egész helyzet ott. Remélem, hogy a benyomásom az csalóka, és majd a folyamat további része megcáfolja a tény azonban, hogy rengeteg pénzt használtak fel, európai adófizetők pénzét, és azt, hogy hogyan használják ezt fel, azt igen tudatosan kell látni. Köszönöm szépen Celler kollégának, ezzel lezártuk a hozzászólók listáját. Nagyon sok szempont merült fel, új szempont. Schmidt úr, kitérne rájuk. Tudom, hogy értékelések is voltak, de kérdések is. Nem tudom, hogy kíván-e reagálni rájuk. Mert a lehetősége megvan, hogyha úgy gondolja. Ja, vielen Dank. Uh, ich zu den Details. A részletekkel kapcsolatban köszönöm szépen, amelyeket tulajdonképpen vádként vagy szemrehányásként tettek. Ezekre szeretnénk írásban válaszolni hiszen úgy sokkal pontosabban, megbízhatóban lehet érveket felhozni, mint most itt ilyen röviden, ilyen sok mindenki előtt, aki olyanok előtt, akik ennek a projektnek a részleteit talán nem ismerik. Ennek most nem lenne értelme, hogy most a részletekre is kitérjek, de, mint mondtam, szívesen hajlandók vagyunk arra, hogy mondjuk tartalmi és időbeni korlát nélkül megválaszoljuk. Úgy gondolom, hogy látszik a hozzászólásokból, és ezt köszönöm, hogy nálunk elsősorban arról volt szó, hogy olyan javaslatokat tegyünk, amelyekkel jobb lesz a helyzet. Vagy egyáltalán, hogy hogyan lehet jobban lebonyolítani ezt. Természetesen szabályokat, nem tudunk eh, hozni, nem tudunk előírni arra, hogy hogyan lehet ezeket a leszerelés vagy visszabontási projekteket finanszírozni. Hogyha valaki szeretné, és hogyha ezt hatékony útnak tekinti valaki, hogy egy, a tagállam és az Európai Unió közösen ezeket a hat, eh, projekteket eh, hatékonyan, gyorsan lebonyolítsuk, akkor az megfelelő ösztönző lenne. és a juttatásokat az érintett ország saját érdekében is hatékonyan tudná lebonyolítani. Ez volt tulajdonképpen az alapgondolatunk, amikor a hatékonyságra vonatkozó javaslatainkat megfogalmaztuk. Celler úr a szocialista felelősséghiányjal működő gazdaságokra vonatkozó megjegyzését valóban néhány esetben mi is láttuk Bulgáriában, Szlovákiában is. Illetve Szlovákiában azt láttuk, hogy egy teljesen más a megközelítés. a szer, ott a szervezet központi feladatának tekinti azt, hogy a visszabontást, a leszerelést optimálisan szervezze. Persze nehézségek vannak, de ez normális és ilyen helyzetekben. De az, ahogy ezeket a nehézségeket kezelik, hogy naivan rohannak e vagy fe, felelősségteljes kockázat irány, menedzsmentet előre megbocs, megterveznek Nos, valóban ezt a részt lehet javítani. A kockázatkezelésnél ezért írtuk azt, hogy itt még van tere a fejlődésnek. Az ilyen meglepetéseknek nem szabad naív módon neki menni. És hogyha a vállalati filozófiaként, vagy vállalati alapelvként ezt valaki magáévá teszi, akkor bizony el lehet kerülni, hogy meglep meglepetések érjék egy projekt késlekedésénél. Ezek a pozitív javaslatok, tehát a javítási javaslatok, amelyeket tettünk, ezek megfontoltak. És nem egy tankönyvből, egy, nem egy közgazdaságtudományi tankönyvből másoltuk hát Meg kell mondjam, közgazdaságtudományi tankönyvet még soha nem olvastam. Úgyhogy ebben a projektben is egyszerűen csak arra támaszkodtam, hogy észszerű és ászfog, átfogó tehinte, áttekintést kapjak a mindenkori tárgyalópartnereimtől, a felelősöktől, és hogy a javaslatokat ezek alapján határozta meg. Tehát akkor, amikor azt mondják, hogy egy tankönyvből való átmásolás, ez abszolút téves. Saját tapasztalatunk, részvételünk, mindenféle leszerelési projektekben való saját részvételünk alapján és a megbeszélések alapján fogalmaztuk meg. És kérem, hogy fontolják meg ezeket az ajánlásokat a döntésüknél. Az a pénz, amelyet a leszerelésre az európai adófizetők érdekében biztosítunk, az legyen optimális, és a felhasználása is legyen az. És az ajánlások ehhez kívánok hozzájárulni. Köszönöm. Köszönöm én is, mit úr. Jelezték, hogy a szlovák képviselet képviselője kíván szót kapni, meg is adom a szót Pitorák úrnak. Thank you very much, Mr. Chairman. Nagyon szépen köszönöm. Rövid megjegyzést szeretnék fűzni az elemzéshez. A szlovák hatóságok megvizsgálták a jelentést, és mivel ez olyan összetett, bonyolult kérdés, nem tudtuk egyelőre megfogalmazni a megjegyzéseinket, de az elkövetkező két napon belül ezt megküldjük. Köszönöm szépen. Very much. Ich darf jetzt zum Abschluss fragen, ob äh, der Rechnungs... Köszönöm. Kérdezem, hogy a számvevőszékére, látom, nem kér ö, szót a bizottság. Maradt-e valami nyitva? Is that uh, from your point, please? Bizottság? Just on a general note, we are of course... Általánosságban nyilvánvalóan nyitottak vagyunk az eszmecserére, a jelentés ajánlásai számunkra túl sok megkérdőjelezhető feltételezést vet föl. De mindesetre nagyon értekeltek bennünket ezek az eredmények, de az írásos válaszok majd remélem megvilágítják ezeket a kérdéseket. Köszönjük szépen. A jelentéstevő még egyszer szót kér? Ja, nur zusammenfassen. Hát azért összefoglalólag igen, a munkánk ugye ezzel még nincs vége. Ugyan most elmentünk minden helyszínre, az ökointézmény, az ökoinstitút tanulmányát és a nemzeti hatóságok, a tanulmány, tehát a nemzeti hatóságokkal nyilván majd végig kell zongorázzuk, hogy ők mennyire látják az Ökoinstitút ajánlásait végrehajthatónak, vagy mi az, amit véleményük szerint ők már abból megvalósítottak, és le kell vonjuk a politikai következtetéseket, a koordinátorokkal majd meg kell beszéljük, hogy mit csináljunk, és a fenn milyen kérdések maradtak még, eh, nyilvánvalóan, ahogy Inge mondta, ez egyrészt, de természetesen majd megfelelő formában végig kell gondoljuk azt is, hogy ezeket a munká, ezt a munkát hogy akarjuk lezárni, hogy az egy kezdeményezési jelentés lenne jövőre, hát nem vagyok ebben annyira biztos. Ez a kezdeményező jelentés eh, már megvolt, hiszen ugye volt már egy ilyenünk, de lehet, hogy az mm, több kérdést vetetett végeredményben fel, mint amennyire választ talált. De el kell gondolkozzunk azon is, hogy hogyan lehet majd két a kérdéssel foglalkozó további szakbizottsággal együttműködni a költségvetésé, ezt már hallottuk. Itt a kettős tagság ami lehetőséget arra, hogy a 860 millió euró hogyan, felhasználása hogyan alakul, és milyen jelentősége lesz ennek a költségvetésre. A másik pedig a költségvet, az iparügyi szakbizottság. Ez is foglalkozik ezzel. És ők is levonják a következtetéseket. Tehát a, feladat még nincs, a feladatnak még nincs vége, meg kell nézni, hogy hogyan lehet a legjobban neki menni, a bizottság mentesítése lesz majd az első kiinduló pont, de hát nem lesz elegendő. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel ezt a napi rendi pontot is lezárhatjuk valóban. A kérdés az, hogy milyen politikai következtetéseket lehet a helyszíni látogatásainkból és a tanulmány felismeréséből levonni. Majd a bizottság nyitottsága fontos, ez jó lenne, ha megmaradna, és köszönöm Usztohalova asszonynak és, és Mittúrnak, hogy tanulmányukat bemutatták. Köszönjük, ezzel lezárom az ülést, 15 órakor folytatjuk.